Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Minister. Kedves kollégák, akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit a délutáni ülésünkön, és egy kicsit hosszabb ideig tartott a koordinátorok ülése, ezért ö, tolódott el egy kicsit az egész. Másrészt eh, Muszkádéni asszony, alelnökünk útban van a reptéről idefelé, úgyhogy majd átadom neki, most helyette én nyitom meg ezt a ma délutáni ülést, és ha megengedik, akkor nagyon nagy szeretettel szeretném üdvözölni a miniszterasszony immáron másodszor a bizottságunkban. Azt hiszem, hogy a munkakapcsolatok nagyon jól eh, alakultak a eh, Dán elnökséggel, és éppen ezért két nagyon fontos jogszabály született meg az ön elnöksége alatt, illetve elindítottuk az útjukon ezeket. Először is a bilaterális befektetési szerződés, ahol azt hiszem, hogy nagyon hosszú, intenzív tárgyalások után jó kompromisszumot sikerült kialakulni, kialakulni, és a második terület pedig volt az általános preferencia rendszer, a GSP, ahol szintén nagyon jó véget ért a munkánk, és hát azt gondolom, hogy még lesz mód eszmét cserélni a mandátum kapcsolatban a Japánnal folytatott tárgyalásokra vonatkozóan. Ön nagyon jól tudja, miniszterasszony, hogy a parlamentnek az volt a kívánsága, hogy a mandátum megadását halasszuk el addig, amíg nem alakítunk ki megfelelő álláspontot ezzel kapcsolatban, és amíg nem hallgatnak meg bennünket. Ez összességében egy olyan kérés, amely már a jövőbeni tárgyalásokkal kapcsolatos, tehát csak akkor kezdjék meg a tárgyalásokat, hogyha a parlament is már megfogalmazta álláspontját, ugyanis az eljárás során, vagy az eljárás végén, azután természetesen szeretnénk a saját véleményünknek is hangot adni, és ez aztán ha utólag történik meg, problémákat okozhat ugyanis ha elutasítjuk, akkor ez nem lenne jó, ezt viszont mindannyian szeretnék elkerülni. Tehát még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, szeretettel köszöntjük Önt, és a munkatársaira is vonatkozik ez az üdvözlet természetesen. Köszönjük mindannyiuknak a jó együttműködést, és akik itt foglalnak helyet mellettünk, el tudom képzelni, hogy nem volt mindig egyszerű a parlamenttel együttműködni, tehát ezt köszönjük, köszönjük a türelmüket, köszönjük ezt a friss, kedves együttműködési módot. És most öné a szó, asszony. Nagyon szépen köszönöm, Bent mindenek előtt azt hiszem, hogy kicsit szomorú, hogy Nincs itt Morero professzor, ugyanis nagyon jó, konstruktív együttműködést tudtunk megvalósítani, és hát kérem, hogy adják át üdvözletemet, köszönetemet, és hát mi hamarabbi gyógyulást kívánok neki. As I told you in January when I welcomed the discussion... Nagyon örültünk a kereskedelmi politika demokratizálódásának a Lisszaboni szerződéssel, és én örömmel tekintettem a közös munka elébe. Most elérkeztünk az elnökségünk utolsó hetéhez, és örömmel számolhatok be arról, hogy ez az együttműködés valóban gyümölcsöző volt, és valóban nagyon jó eredményeket hozott az európai munkanélküliség elleni küzdelemben is, és egyéb célkitűzéseink terén is. Hadd hangsúlyozzam ki, hogy nagyon kellemes volt az önökkel végzett munka. Szeretném megköszönni ezt a jó együttműködést, általánosságban, és külön kihangsúlyozom azokat az eredményeket, amelyeket együtt értünk el. Volt két nagyon fontos jogszabály, jogalkotás, alkotási anyag, az SPI rendelet és egy másik rendelet, az úgynevezett grandfathering rendelet. A parlament és a tanács együttműködött mind a két anyag terén, gyakorla- a gyakorlatban is bemutatva, hogy a kereskedelem politikában hogyan kell ezt megvalósítani. A kölcsönös rugalmasságot szeretném kiemelni, mert ez nagyon jó eredményeket hozott. Tehát a BITS és a GSP rendeletekről van szó. Nagyon örülök arra, hogy az új intézményi valóságot most már, amit a Lisszaboni szerződés teremtett meg, hivatalosan is elismertük. Most már így az előreláthatóság megvalósult, a, ami a kereskedelmet és a beruházást illeti, ezeken a területeken végzett munkáért szeretném megköszönni az Intaszak Bizottság munkáját, és a tárgyalócsoport munkájáért külön köszönetet mondok, ezt a csoportot Marájra elnök úr vezette. A jó gyakorlatokat amelyeket, jó tapasztalatokat, amelyekre szertettünk itt az LP-vel e való együttműködésben, tovább fogom adni a következő elnökséget átvevő kollégáknak. Nagyon fontos az a legfontosabb kereskedelmi, Európai Uniós kereskedelmi eszköz, amely kétoldalú kapcsolatokkal fejleszti a kereskedelmet az EU és a fejlődő országok között. A múlt heti plenáris ülésen a kompromisszumos megállapodás elfogadásával nagy eredményt lépett meg a parlament, illetve az INTA. Az árnyék előadók, a bizottság is nagyon konstruktívan és hatékonyan működtek együtt az elnökséggel ezzel a, erről a fontos anyagról, és ezt mi igen nagyra becsüljük. Elengedhetetlen az, hogy mi együtt működjünk. Gondoljunk arra, hogy az EU-nak hatékonyan kell reagálni a globális válságra, növekedést és munkahelyeket kell teremteni. Az előjele, előrejelzések egyelőre 2012-ben növekedést jósolnak, de ez csak azért valósulhat meg, mert a külkereskedelem 0,7%-kal nettó pozitívan járul hozzá a GDP növekedéshez, tehát csak emiatt. A belső kereslet az gyenge, illetve negatív. Tehát ez azt jelenti, hogy enélkül a a külső, tehát a külkereskedelem nélkül bizony a mérlegünk az negatív lenne, és nem lenne növekedés. A bizottsági beslések szerint 2015-re a gazdasági növekedés 90%-a bizony az Európai Unión kívül következik majd be. A jelenlegi kereskedelmi tárgyalások azok komoly növekedést hozhatnak a GDP esetében, több mint 2%-ot, ez minek felel meg 275 milliárd eurónak. És több mint két millió új munkahelynek Európában. A Dán elnökség azon dolgozott, hogy gondoskodjon arról, hogy amikor Európa politikai vezetője növekedésről és munkahelyteremtésről beszélnek az EU csúcson, június 29-én, akkor ebben a tímben nagyon fontos szerepet játszunk kiemelhetjük, és ki is kell, ki is kell emelni, hogy az EU kereskedelem politikája igen fontos részét képezi a megoldásnak. Európa nagyon sok kihívással néz most szembe. És egyébként lehet látni, hogy milyen irányt vett a május 31-i kereskedelmi miniszteri találkozó. Én arra számítok, hogy ez majd a, a tanácsi következtetésekben is megjelenik, és arra is számítok, hogy igen, méretes bekezdés foglalkozik majd a kereskedelemmel a tanácsi következtetésekben. A Dán elnökség alatt több területen sikerült eredményt elérni, a két oldalú kereskedelmi tárgyalások egy ilyen terület. Nagyon fontos volt ez számunkra, hogy előkészítsük a szabadkereskedelmi megállapodást például az EU és Japán között. A japán kormányjal együttműködve a bizottság nagyon jó munkát végzett, tehát formálisan már lezárták a munkát, és most a következő lépés ugye az, hogy a bizottság a tervezetet benyújtsa a tanácsnak. Ez már hatalmas eredmény. Én teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy mennyire érzékenyek ezek a tárgyalások. Emellett szeretném azt is kihangsúlyozni, hogy az előkészítő munka, amelyet Japánnal együttműködve végeztek, ez az eddigi legalaposabb és legambíciózusabb munka, amit kereskedelmi tárgyalások témájában láttunk. Japán teljes mértékben elkötelezett a folyamat iránt, és mi, mint Európa, el kell, hogy döntsük, hogy igent vagy nemet mondunk és a világ harmadik legnagyobb gazdaságával ezt a megállapodást megkötjük el. Tehát van okunk arra, hogy optimisták legyünk, de azért sose feledkezzünk meg arról, hogy nagyon kemény tárgyalások elébe nézünk még mindig. Én tudom, hogy az Európai Parlamenten belül eh, sokan érdeklődnek ez iránt, a téma iránt, és ugye a Lisszaboni szerződés rendelkezéseit eh, betartjuk. Ugye a tanács előjoga az, hogy a bizottságnak tárgyalási jogosultságokat adjon. Én garantálhatom, és megjutathatom önöket afelől, hogy a tanács mindig megkívánja hallgatni az Európai Parlament véleményét és nézőpontját. Elköteleztük magunkat a növekedés, illetve a munkahelyteremtés mellett és világos volt számunkra, elnökség számára, hogy jobb piaci hozzáférést kell biztosítani a legfontosabb gazdasági partnereinknek, és ide nagy országok is tartoznak. Ezek a piacok az európai export számára egyre fontosabbak lesznek. Tehát most Indiára térek. Láttunk már nemi előrehaladást, a szabadkereskedelmi megállapodás sétárgyalásokon. Én nagyon szívesen mondtam volna azt, hogy már a végső szakaszhoz érkeztünk, de sajnos még nem ez a helyzet. Van több nehéz kérdés, amelyet el kell, hogy rendezzünk, és reméljük, hogy a lényegi előrehaladást majd ősszel sikerül elérni. Sajnos azonban úgy tűnik, hogy nem sikerül az év végéig véglegesíteni a tárgyalásokat, illetve hát ennek a valószínűsége kisebb. Oroszország a következő, az orosz VTO tagság fontos dolog, nem sokára bekövetkezik a csatlakozás, amely lendületet ad az orosz gazdaságnak, és az exportőrünk, exportőreinknek, illetve az orosz exportőröknek is új lehetőségeket ad. Reméljük, hogy Oroszország készen áll a következő lépés megtételére, és készen áll arra, hogy új megállapodást tárgyaljon meg, amelyben a kereskedelmi fejezet tovább megy, mint a WTO elvárások. Az EU készen áll arra, hogy a gazdasági együttműködést tovább bővítse Oroszországgal. Brazília is egy fontos partnerünk, de sajnos nem sikerült a Mercosurral a szabadkereskedelmi tárgyalás terén belül előrelépést elérni. Egy-két Mercosur országban tapasztalt fejlemények sajnos nincsenek jó hatással a tárgyalásokra. Ettől függetlenül legyünk optimisták és határozottak, és továbbra is ragaszkodjunk a szabadkereskedelemhez, illetve a protekcionista intézkedések leépítéséhez. A következő véleménycseréjére várunk most. És végül pedig elvi megállapodást sikerült elérni az EU-Kína csúcson, hogy kétoldalú kereskedelmi megállapodást tárgyaljunk, amelyhez a piaci hozzáférés, amelybe a piaci hozzáférés is beletartozik. Teljesen nyilvánvaló, hogy sokkal erősebbek vagyunk, és jobban tudjuk megvédeni a befektetőink érdekeit, hogyha az EU egységesen lép fel. Mivel most már a Lisszabon utáni szabályok világosak, a befektetés terén ennek a dossziénak is nagy prioritást tulajdoníthatunk. Reméljük, hogy 2012 második felében sikerül elindítani a tárgyalásokat. És akkor a transatlanti gazdasági kapcsolatokra hat térje ki, nagyon fontos napirendi pont volt ez számunkra. Az, az USA adminisztrációjával jó kapcsolatokat ápoltunk, és a magas szintű növekedési és munkahelyteremtési munkacsoport is dolgozott. Van előrelépés, az időközi jelentés ennek a hónapnak a végére készül el, és természetesen a végleges jelentés 2012 végére jelenik meg. Mindkét oldal nagyon aktívan belevetette magát a munkába, és foglalkozik azzal, hogy mennyire messze lehetne elmenni. Lehet, hogy ezek lesznek a legnagyobb volumenű szabadkereskedelmi tárgyalások a történelemben. De hogyha ez így van, akkor azért még azt is tudnunk kell, hogy észszerű időkeretek között ezt teljesíteni lehet és megkötni lehet. Egy másik előfeltétel az, hogy az ilyen tárgyalások meg kell, hogy erősítsék a VTO-t, nem áshatják azt alá, és a nemzetközi kereskedelmi rendszer sem. Eredetileg a kétoldalú napirenddel kapcsolatban elmondanám azt a mély és átfogó FTA megállapodást, eh, amelyet megkötött az EU, ez ugye tovább megy annál, hogy a szabályokat közelítenék egymáshoz. Ukrajnával például már sikerült lezárni a munkát a társulási megállapodás kapcsán. Sajnálatos, hogy az ukrajnai politikai fejlemények most a nem kívánatos irányba mozdultak el, és így megnehezíti ez a EU számára azt, hogy aláírjuk ezt, aláírja ezt a megállapodást. Tehát ha csak Ukrajna nem tesz lépéseket annak érdekében, hogy visszatérjen az európai értékek felé vezető útra, eh, nehéz lesz a helyzet. Eh, Grúzia, Moldávia és Örményország esetében is haladnak az FTA tárgyalások, és a szomszédság politikának az a célja, hogy sikeres lezárásig eljussunk, hogy ez a három ország az EU piacokra, integ EU piacokba integrálódni tudjon. Marokkó, Tunézia, Egyiptom és Jordánia a következő országok. Itt még a tárgyalások zajlanak, a megalapodásokat mielőbb le kívánjuk zárni, hogy aztán az alapos FTA tárgyalások beindulhassanak. Nagyon fontos lesz mindez ahhoz, hogy a reformfolyamatok beindulhassanak a térségben, hiszen itt kulcsfontosságú folyamatokról van szó. Örülök annak is, hogy a Kanadával és Szingapurral folytatott tárgyalások már az utolsó szakaszba értek, és közel állunk a lezáráshoz, és a tanács arról is döntött, hogy Vietnámmal is, fontos partnerünkkel majd az elkövetkezendő hetekben fogja beindítani a tárgyalásokat. Végül pedig a tanács abban is megállapodott, hogy az EU Kolumbia és, Kolumbia és Peru FTA-t aláírja, Ugyanez igaz egyébként a közép-amerikai társulási megállapodásra is ennek az aláírása valószínűleg a hónap későbbi részében kerül sor. A Peru és Kolumbia, Kolumbiával kötött megállapodás kulcsfontosságú. Ezzel kapcsolatban el kell mondjak valamit. Osztjuk az önök aggájait az emberi jogok helyzete miatt a térségben. Az én véleményem szerint jó egyensúlyt sikerült teremteni az aggályok, illetve a között, hogy elismerjük az országok által elért elő, előrehaladást. Az EU nyilván ki kell fejezze aggályait ezen a párbeszéden belül, és a szabadkereskedelmi megállapodás tárgyalása során is a fejlesztési, az emberi jogi kérdések fontos elemet alkotnak. Egy másik példa, ahol felmerültek bizonyos kérdések, mondjuk a kereskedelmi politika, illetve az általános politikai kérdések között és az emberi jogok között, ugye a textil jegyzőkönyv és Üzbegisztán az időközi jelentés már megszületett erről a jegyzőkönyvről, és azt hiszem, hogy nagyon jó érvek szerepelnek ebben a gyerekmunkával kapcsolatban Üzbegisztánban. A tanács egyetért azzal, hogy a gyermekmunka ellen küzdeni kell, és sürgeti Üzbegisztánt, hogy fogadja be a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet misszióját. A cél az, hogy a helyszínen érjünk el valódi kézefogható eredményt. Pakisztánnal kapcsolatban sok pakisztáni ember még mindig szenved az árvizektől, és az ezeket követő természeti katasztrófáktól. Az Európai Tanács kötelezettséget vállalt Pakoszonnal kapcsolatban. A bizottság egy javaslatot nyújtott be. Múlt héten a tanács egy kompromisszumos megoldást javasolt, amikor a parlamentnek a bizonyos javaslatot, amelyek drámai megoldásokat javasoltak, azokkal kapcsolatban remélhetőleg nem sokára megállapodásra jutunk, és lezárhatja a tanács ezt az anyagot is. Nézzük a növekedést és a munkahelyteremtést. Ezeknél a nyitott piacok és a versenyképesség nagyon fontos tényező. Egy új javaslatot nyújtottunk be a harmadik országok áróinak a hozzájutásához az EU közbeszerzési piacain. És a nyitottságot próbáljuk a kereskedelmi partnerekkel megvalósítani. Elkezdtünk egy, megbeszéléseket ezekről a javaslatokról. Röviden szeretnék még néhány szólni a, az eredeti piacokról már ez a javaslat régóta megtörtént, és sajnos padhelyzet alakult ki 2005 óta, de ugyanakkor a parlament támogatásával a rendeletről szóló vita a tanácsban, ahol a, tanács, a tagállamoknak a többsége hajlandóságot mutatott arra, hogy konstruktíven próbál hozzáfordulni az e, önkéntes jelöléssel kapcsolatban. De még nincs végleges formájában egyik ilyen javaslat sem. Az aktával kapcsolatban nem régen alakultak a dolgok. A bizottság azt kérte az Európai Bíróságtól, hogy véleményt formáljon ezzel a kérdés, rendelettel kapcsolatban. Ugyanis a tanács értékelését osztottuk, hogy fontos lenne, hogyha a bíróság az aktáról bizonyos fajta döntésre jutna. A jelenlegi gazdasági légkörben és a protekcionizmusban a Doha fejlesztési programmal kapcsolatban nagyon fontos döntésekre van szükség a WTO, az EU kereskedelmi politikájával kapcsolatban nagyon fontos lépéseket kell, hogy tegyen, új hiteles megközelítéseket kell a Genfi tárgyalásokban tenni, hogy a padhelyzeten túljussunk. És a minisztertanácsnak, a decemberi minisztertanács következtetéseit figyelembe kell venni. Nem könnyű ez a feladat. A VTU tagok még különböző nézeteket vallanak arról, hogy hogyan kell előrelépni. Olyan kulcs, kulcsfontosságú szempontokat kell figyelembe venni, mint például a multilateralizmus, stb. És figyelembe kell venni a legkevésbé fejlett országoknak csatlakozásának az iránymutatását, stb. A kereskedelem megkönnyítése nagyon fontos, eredménye lenne a Dohai Fejlesztési Programnak, amely minden vétótagot tag számára hasznos lenne. Ezen kívül más kezdeményezéseket, mint a szolgáltatások is figyelembe vettük, ezen kívül a foglalkoztatás kérdését is Európában, de a kereskedelem alakulása is az egyik legfontosabb szempont volt. Az EU az egyik legfontosabb partner nagyon sok fejlődő ország számára számára. És ezért biztosítani kell, hogy az EU kereskedelem és a fejlesztési e, politika kiegészítik egymást, és egy megállapodásra jut az új GPS e, rendelettel kapcsolatban, amelyet elfogadtunk. És a e, a bizottság új kommunikációját is elfogadtuk. Ez az első olyan kommunikáció közlemény, amely a kereskedelemmel és a fejlődéssel foglalkozott, fejlesztéssel foglalkoztak. A kereskedelmi minisztereknek az ülésén ezeket elfogadták. Ezt a közleményt ez a közlemény elismeri, hogy milyen stratégiára van szükség a globális gazdaság számára, és koncentrálni kell a szegényekre és a legsérülékenyebb országokra. Végül pedig a Dán soros elnökség visszatért a kopenhágai 2009-es konferencia után azokra a kérdésekre, amelyeket ott tárgyaltunk. A külügyi tanács március 16-án a, a bizottság számára lehetőséget biztosított arra, hogy felvázolja az irányvonalakat május, a májusi ülésre, a kétoldalú, többoldalú kapcsolatokra és a végrehajtásra. Minden irányt nyomon kell követni, de ugyanakkor ma én itt azt szeretném hangsúlyozni, hogy az egyik legérdekesebb gondolat ez a többoldalú megoldás. Innovatív gondolkodó csoport fontos szerepet játszik, és Genfben egy többoldalú megállapotásra jutottak, amelyet Szita néven is ismerünk. Ez a kezdeményezés nagyon érdekes. Az EPIC-ben való fejlődés is azt jelenti, hogy nemzetközi szempontból a zöld fejlődés fontos, és liberalizációra van szükség. Fontos a világkereskedelemnek a kritikus tömege azért, hogy ne legyenek ingyen utazók, potyautasok. És ezért a Genfi multilaterális tárgyalások nagyon fontosak voltak. Végül pedig nagy öröm volt, a Dán soros elnök során ezekkel a fontos kérdésekkel foglalkozni, önökkel szoros és a bizottsággal szoros együttműködésben. Túl, sokkal, túl hamar a végére nyújtottunk ennek a folyamatnak, de bízom benne, hogy az önök társaságával az bennünket követő kollégák is jó eredményekre jutnak. Köszönöm szépen. Ja, ganz herzlichen Dank für die... Nagyon szépen köszönjük, miniszterasszony, ezt a nagy áttekintést azokról a kérdésekről, amelyeket önök formáltak, alakítottak, előbbre vittek az elnökség során. Hát most önöké a szó, hölgyeim és uraim, hogy kérdezzenek, értékeljenek. Az első kérdés feltevési kör már tele is van, és akkor most jelenleg többet nem is látok ennél a három felszólalásnál. Ja. Köszönöm szépen az elmondottakat, a részletes információt. És eh, azt is köszönjük, hogy az elnökség, végig, elnökség alatt végig készek voltak együttműködni a parlamenttel köszönöm azt is, hogy sikerült közösen néhány területen előbbre lépnünk. Két konkrét kérdésem van. Az első a transatlanti együttműködéssel kapcsolatos. Azt mondta, hogy előre léptek. Én a következőt szeretném kérdezni. Talán lehetőségük van arra, hogy elmondják, hogy globális szerződésre, együttműködési szerződésre van-e szükség, vagy pedig néhány kérdésben kell megállapodásra jutni, részmegállapodásokat kell inkább kötni. Mit gondol erről? A második kérdés tudják, hogy az Európai Parlament nagyon sok meghallgatást tartott a legkülönbözőbb szektorok, ágazatok képviselőivel, és mindig felmerült egy kérdés. Gondoltak-e arra, hogy legyen egy európai akta, vagy egy európai szintű megoldás? Volt itt egy látogatócsoport ma, és az európai akta azt jelenteni, hogy az Európai Bizottság foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, gondolja, hogy erre lenne lehetőség, erről is szívesen hallanám a véleményét. Köszönöm, Keller asszony. Én is nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Bizt, miniszterasszony, hogy eljött a bizottságba, és köszönöm azt a módot, ahogyan az elnökség dolgozott, úgyhogy sok háromoldalú párbeszéd de láttunk már, és nagyon különbözően alakulhatnak ezek. Itt nagyon jó volt látni, hogy a Dán elnökség milyen hajlandó az együttműködésre, és hát nagyon örülök és üdvözlöm, hogy sikerült előbbre lépni bizonyos kérdésekben, ezt üdvözlöm én és a frakcióm. És hát nem csak, hogy üdvözlöm, hanem gratulálok önöknek ahhoz a szellemhez, amelyel közelítettek a Pakisztánnal kapcsolatos kérdéskörhöz, és nagyon produktív munkát végzett a tanács. Ha megengedi, néhány apró kérdésem lenne. Említette, hogy a japán kérdéssel kapcsolatban el tudja képzelni, hogy a parlamentet jobban bevonják ebbe, mint ahogy ez a Lisszaboni szerződés feltétlenül szükségesé teszi, mert jelenleg csak igent vagy nemet tudunk mondani a végén, hát ez nem igazán produktív sok kérdéssel kapcsolatban. Úgyhogy hát megkérdezhetném, hogy hogyan képzeli ezt el konkrétan, és a mandátumot hogyan lehetne kialakítani, hogyan lehetne elérni azt, hogy ezt a tanács is elfogadja. És hát ez természetesen az üzbegisztáni kérdéssel is összefügg, ezt is említette, ahol a parlament számos feltételt fogalmazott meg, és hát persze nem tudom, lehet, hogy itt is van lehetőség, és más esetekre is, és hát ezt a tanácssal ugye meg kell vitatni, hogyan működhet mindez. Említette a szetád tárgyalásokról volt szó, és hát hallottunk bizonyos kritikát tagállamoktól, hogy nem igazán érzik magukat jól tájékoztatva, és hát azt szeretném megkérdezni, hogy milyen módon próbálja meg a tanács jelenleg kezelni ezt a helyzetet, hogyan alakulnak a tárgyalások, hogyan állnak jelenleg a dolgok. Ennyit szerettem volna, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és még Martin úr kért szót. Thank you, Chairman. Um... Again, thanks to the Danes for their... Köszönöm szépen. Köszönjük ezt a jó együttműködést a Dán Soros elnökséggel. Olyan sok kérdést említett, nem is lenne szép tőlem, hogyha még említek. A jogi szolgálat megvizsgálta az együttdöntési eljárást a tanácssal való kolompaja, központi, Közép-Európa, az izraeli és EU, Oroszország megállapodással kapcsolatban. És az ő értékelésük szerint vannak ezekben a döntésekben az egyetértési eljárást illetően a jogi szolgálat úgy látja, hogy ezeknek néhány részét együttöntéssel kellett volna megoldani. És akkor a saját jogi szolgálatunkhoz is fordultam, és azt mondták, hogy a jövőben e, akkor küldik el, hogyha tényleg a parlament jóváhagyására van szükség, és akkor társ e, e, döntésre, hogyha tényleg arról van szó. Tehát nem lehet a parlamentnek a hatáskörét kikerülni azzal, hogy csak igent vagy nemet mondhatnak. A másik kérdésem nem elsősorban a Dán soros elnökséggel kapcsolatos, hanem inkább a tanácssal. Nem tudom, hogy a, a, nem tudom, hogy a tanács a szakpolitikai koherencia és az ekvivalencia kérdését felmérte, például Ukrajnát illetően. Ugyanakkor a tanács a, az akta, e, e, e, val kapcsolatban Izraelt is e, felvetette. Tehát itt több kérdés felmerül, például a gyerekek, a, a kisajátítások kérdése, és megpróbáljuk ugyanakkor a kereskedelmi megállapodásokat fejleszteni, ugyanakkor Ukrajnával kapcsolatban vannak a gályaink, és akkor befagyasztjuk a fejlesztési politikánkat. Tehát ez azért nem nagyon következes szakpolitika. Az utolsó kérdésem, üdvözlöm a fejlesztési politikára fektetett hangsúlyt, de ma délelőtt pontosan beszéltünk a 2007-es 15-ös rendeletről, és nem tudom, hogy ez a fejlesztési kötelezettségvállalás akkor hogy egyeztethető össze. Köszönöm. Köszönöm, Solc úr, köszönöm szépen. Én is azzal kezdem, hogy köszönöm önnek, miniszterasszony. asszony hogy ismét tájékoztatott bennünket egy ilyen nagyon átfogó módon arról, hogy mit próbált meg elérni az elnökség, és mit próbált keresztülvinni a hat hónapos elnökség időszak alatt a kereskedelem területén. Én figyelmesen hallgattam ezt a hosszú listát, az eredményekről, a még folyamatban lévő feladatokról és a jövőbeni kihívásokról. Azt gondolom, hogy természetesen a Dán elnökség és a ciprusi elnökség között van egyfajta átmenet, és feltételezem, hogy a bizottságunk támogatni fogja ezt a továbbadást e, bizonyos feladatokat illetően. Meghallgattam nyilvánvalóan azt is, hogy milyen szoros a kapcsolat a, a munkahelyteremtés, növekedés és a nemzetközi kereskedelem között. Ez indít engem, hogy feltegyem azt a kérdést, hogy milyen konkrét javaslatokat tud elképzelni, ahol az elnökség előbbre lépett, amihez hozzá tudott járulni, vagy hozzá tudna a hat hónapos tapasztalat alapján, hogy a fenntarthatóságra is visszatartsunk, ami a legnagyobb kihívást jelenti a gazdaság és kereskedelmi együttműködésben és hát ezt nyilván összekapcsolva az éghajlatváltozással. Említette, hogy milyen erőfeszítések történtek a zöld kereskedelem kialakításáról. Nekem van néhány elképzelésem, de visszatérve arra, amit ön elmondott az EU-amerikai US kapcsolatokról, a transatlanti együttműködésről, és akkor ebben a kontextusban merül fel bennem a kérdés, hogy hogyan ítéli meg az Egyesült Államok erőfeszítéseit, hogy 2020 ig növelje, 2020-ig növelje 20%-kal az energiaforrásokat összehasonlítva a mai szinttel, úgy, hogy folyamatosan csökkenti az amerikai gáz árát az Egyesült Államokban 5-ről 7 dollárra, Európában és az Egyesült Államok esetében pedig csak 2.35 dollár lenne, és 12,15 lenne Ázsiában. Tehát ez egyfajta verseny, egy nagyon konkrét, specifikus területen, és ez veszélyeztetheti azt a célrendszert, amit a zöld kereskedelmel kapcsolatban megfogalmaztak. A második, hogy az ITT programmal kapcsolatban, amit az ekvádori kormány tervez a Rio Plus konferencián, és a nemzetközi szerződés hogyan tudná meg, megakadályozni azt, hogy ne keresenek olajat az Amazonas medencében, és ne okozzon ez további erdőírtást. És a harmadik kérdés, hogy ne beszéljek túl sokat, azt is elmondta, hogy milyen kihívásokat jelent a dohai fordulónak a zátonyra futása, a WTO kérdések, hogy folynak a tárgyalások nagyon sok szereplővel a nemzetközi arénán, és az ön javaslata az volt, hogy valahogy ne topogjunk egy helybe, kerüljünk ki ebből az átnagyra futott helyzetből a többoldalú kereskedelem kapcsán, és hogy van-e valamilyen előrelátható megállapodás például a, a gyapott termeléssel kapcsolatban az ICAC-ben. Na most két hozzászólás van még, és akkor utána miniszterasszonynak fogom megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, én tényleg nem leszek hosszú, és konkrét kérdéseim vannak de először is üdvözlöm a Dán elnökség összességében rendkívül pozitív hozzáállását a nemzetközi kereskedelem fejlődésével kapcsolatban. Ez nyilvánvalóan abból a tapasztalatból származik, hogy Dánia egy nagyon exportorientált ország, és a nemzetközi kereskedelem fejlődése nagyon fontos az európai országok számára, és ez teljes mértékben megfelel az én frakcióm prioritásainak is, tehát ez egy olyan kérdés, amelyet nagyon nagyra értékelünk. És hát önöknek nagyon sok komplikált kérdéssel is kellett, nem könnyű kérdésekkel is foglalkozniuk kellett, és hát ezeket mindenképpen meg kell említeni. Nagyon sok szempontból az FTA tárgyalások, harmadik országokkal, egyéb kérdések. Én hangsúlyozni szeretnék egyetlen kérdést, ami a bilaterális befektetési szerződésekkel kapcsolatos a szerzett jogokra vonatkozóan. És én csak azt kívánhatom, hogy az utolsó napok is sikeresek legyenek az elnökségük során, és köszönöm szépen mindazt, amit eddig végeztek ez alatt az elmúlt hat hónap alatt. A szem, szerintem ez teljesen rendben volt, amit tettek. Köszönöm nem kritika, az is jó, ha az ember nem hall kritikát. Köszönjük szépen, és akkor még Stasznyi kollega. Én is köszönöm a szót, elnök úr. Engem Aradelnek hívnak, de azért én is rövid leszek. Szeretnék csatlakozni az előttem szóló kollégákhoz, gratulálok a Dán elnökségnek és különösen a miniszterasszonynak ezért a kiváló munkáért és a nagyon jó hozzáálláshoz. És eredetileg nekem a szitával, lipasszal kapcsolatban lett volna kérdésem, de időközben azt feltették a szitával kapcsolatos kérdést, úgyhogy azt kérdezném én is, hogy ezt hogyan értékeli. Az IPASZ-szal kapcsolatban volt egy megalapodás, néhány héttel ezelőtt született ez meg, ez is a siker része Kelet-Afrikával, kelet-afrikai országokkal, és Szesel, Szigetek, Madagaszkár, és néhány egyéb ország, és itt szerepel, gondolja, hogy gyorsulni fog a fejlődés, vagy csak lassan halad előre? Szóval mit gondol? Minek utána most már vége az elnökségnek őszintén beszélhet, és tényleg el tudja mondani, hogy ő, és mi nagyon-nagyon szeretnénk a Hát nagyon jó ilyen jó előnyöket hallgatni, és ilyen dicsérő szavakat. Nos, meg is adom önnek a szót, miniszterasszony. <laughs> Nagyon szépen köszönöm a kérdéseket. Mindenek előtt Kocsnat, nem tudom, jól mondom-e. Kollega Badia Kruset? Igen. Ami a transatlanti kérdést illeti. Azt mondanám, hogy mi azt látok, hogy mindkét oldalon megvan a készség arra, hogy előrelépjünk. Ez nagyon fontos a tanács számára, hogy elmohassuk, hogy ez egy átfogó, komprehenzív egyezmény az amerikaiak számára, és világos, hogy most már eh, teljesíteni kell, különben és eh, egy olyan forduló, olyan dohaforduló forduló alakul ki, amiben senki nem érdekelt. Nagyon sok javaslat hangzott el a tárgyalások számára. Ez növeli a színvonalat a WTO beli munkának, és hát ez egy nyitott architektúra úgyhogy mások is becsatlakozhatnak. Nem szeretnék még véglegesíteni, hogy mi is lesz ebből, de hát nagy a mozgás, és mindkét fél érdekelt ebben az aktával kapcsolatban. Azt mondanám, hogy ez nem volt a ö, elnökség alatt az egyik legkönnyebb feladat, sőt, meg kell nézni, hogy a parlament mit tehet holnap, és hogyan és milyen döntés születik. Mi azt szeretnénk látni, hogy az Európai Bíróság mit gondol erről, azt lenne jó látni, hogy a bíróság ezt az európai jogok kartájával összeegyeztethetőnek tartja-e, és hát majd meg kell látni, hogy mivel szolgál, meglátjuk, mivel szolgál az Európai Bíróság, és a parlament egy demokratikus intézmény, és nagyon büszke vagyok az önök muszkája. Nagyon oda fogok figyelni arra, hogy holnap mit csinálnak. Keller asszony, köszönöm. És hát gyakorlatilag mindenkinek köszönöm a dicsérő megjegyzéseket, szavakat. Japánnal kapcsolatban nem mondanám, hogy az Európai Parlament szerepe lenne a mandátum meghatározása, nem, ez a tanács döntésén alapul, illetve a bizottság dolgozza ezt ki, és a tanács adja meg. De nagyon fontos, hogy legyen kellő időnk ahhoz, hogy meghallgassuk egymást, és legyen időnk megvitatni ezeket a kérdéseket, és azt hiszem, hogy nagyon hasznos, hogy a parlamentben szeptemberben lesz erről egy vita. Ez egy nagyon termékeny vita lehet, hozzájárulhat a sikerhez, és ez csak, csak jobbíthatja a mandátum minőségét. Tehát ha meg lesz ez az informális vita, és a parlament eljutatja a javaslatait, hogy mi az, amit megtehetünk. A parlament véleményét nyilvánvalóan a tanács meg fogja hallgatni. Úgyhogy én nem szeretném megváltoztatni az alkotmányos alapokat erre vonatkozóan, de fontos, hogy előbbre lépjünk azon a területen, ami szerepel a Lisszaboni szerződésben, a szitával kapcsolatosan. Érdekes, hogy néhány tagállam azt mondta, hogy egy kicsit nem látják át, hogy hogyan is állnak a dolgok Március 16-án volt egy tanácsülés erről, aztán volt egy informális ülés, és hát a lényeg az volt, hogy a bizottságot megkérjük, dolgozzon ki opciókat a májusi találkozóra. A bizottság ezt kidolgozta a vitára, ezt az option papert, és hát vita folyik arról, hogy hogyan haladjunk tovább. Sok tagállam azt mondta, hogy ők szeretnék liberalizálni a zöld kereskedelmet, és Hát ez lenne a legfontosabb. Nagyon sok javaslat van. Én a szitára összpontosítottam, mert ez valami újat jelenthet, hogy a fejlődő országokat is bevonjuk, ugyanis a kérdés, a lényege az, amikor megkezdődött ennek a vitája 2001-ben, akkor nagyon sok fejlődő ország még nem akartak a környezetvédelmi kérdésekről vitatkozni, meg azokról az árukról, amelyek ide tartoznak. De most már nagyon sok fejlődő ország maga is termel ilyen zöld termékeket, környezeti termékeket, Kenya, Kína, India, napelemeket, szélerőműveket és egyéb termékeket, és hát ez szintén a szabadkereskedelem része kell, hogy legyen. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége, ez egy folyamatos vita, de rendkívül termékeny, és nagyon örülök, hogy a parlament is javaslatokat, ötleteket dolgoz ki ezen a területen. An uh, Martin. Martin igen, olvastam azt a levelet, amelyet Morero professzor úr írt, én is fogok erre válaszolni. Tegnap este meg is történt ez, tehát ez már a múltban volt. És nagyon alaposan tanulmányozzuk mindazt, ami szerepel ebben a levélben. Válaszoltam de tudom, hogy a bizottság is ugyanezt tette. A bizottság ismételten napirendre tűzi a kérdést, hogy megnézze a Közép-Amerikával kötendő társulási szerződést, de nem lehet halasztani a szerződés aláírását, de meg fogjuk nézni. A koherenciával kapcsolatban egyetértek. Fontos, hogy a tanács biztosítja, biztosítsa az egyes politikák koherenciáját, és hát persze a tagállamokon múlik, hogy ez megvalósuljon. Ez vonatkozik az ukrán kérdésre, és számos más kérdésre, amelyet a tagállamok vetnek fel, például az emberi jogok kérdésére. Ez tehát egy nagyon ez egyfajta ilyen, ilyen célzás a tagállamok számára, hogy gondoskodjanak erről, ezt mi megtettük a Dán elnökség alatt. A lista a GSP, szabály, a GSP szabályozással is figyeltünk arra, hogy mely országok a legsérülékenyebbek. És hát rajtunk múlik, hogy ezt a listát, a fejlődő országok listáját összeállítsuk. Solc kollega, én néhány kérdésre megpróbálok válaszolni, bár nem minden engem érint. Ugye a Rio Plus az most folyik. Mi a kereskedelem oldalát nézzük, és mindössze három bekezdés foglalkozik ezzel. A fejlődő országok kérdése jobb hozzáférés, piachoz való hozzáférés a gyümölcskereskedelem, valamint biztosítandó az, hogy a kereskedelem és a fenntartható fejlődést segíti elő, és a, a, az egyenlő bánásmódot, egyenlőséget. Ekvádorral kapcsolatban nem tudok válaszolni a kérdésre, nem tudom. De majd a környezetvédelmi miniszterrel beszélek. Most Rióban van, de ha vissza tér, akkor meg fogom őt kérdezni, vagy esetleg SMS-ben. Az SMS diplomácia néha működik, különösen a parlamenttel jó gyorsan szoktak válaszolni, és én ennek mindig nagyon örülök. Azt mondanám, hogy jártam nemrégiben Washingtonban az EU Egyesült Államok kapcsolatokkal kapcsolatban az amerikai kormány nagyon érdekelt a zöld kereskedelemben és a, ennek a liberalizálásában. És hát erről is volt szó, ugye 5%-a ökos csökkentésről az USA ebben érdekelt, a belső energia ellátással kapcsolatban is, és szeretnék, szeretnének váltani biztosítani akarják az energia függetlenséget. Nagyon nagy szerepet kap ez ott, és a, amikor a kongresszusban jártam, láttam, hogy mind a demokraták, mind a republikánusok ezt a kérdést fontosnak tartják, hogy biztosítsák az energiaellátás függetlenségét, tehát ne szoruljanak importra. Végül pedig a dohai fordulóval kapcsolatban hogyan tudjuk ezt újra beindítani. Hát ha van javaslatuk, bármilyen elképzelésük, hát én nem tudom, én nem tudom, én boldogan meghallgatok mindent. Ez az érdekünk. Bárhogy is, de haladjunk ezen a területen. Fontos hangsúlyozni, hogy a VTO nem feneklet meg, csak a dohai forduló. A VTO az dolgozik, és halad előre bizonyos területeken a tagállamok alkalmazzák ezt még akkor is, hogyha a protekcionizmus nő válaszként a gazdasági válságra, de még mégis működik a WTO. Tehát azt hiszem, hogy Oroszország csatlakozásával majd még tovább tudunk lépni a szabadkereskedelem biztosításában. Tehát nem a WTO miatt aggódom én, és a G20 is hangsúlyozta, hogy milyen fontos a WTO, de hát sajnos nem is említették a dohai fordulót. És ez bizony aggodalomra ad okot. Mi tényleg, ez egy ilyen padhelyzet. Valakinek ebből ki kell mozdulnia és mozdítani bennünket. Szóval a kiút az Kína és az Egyesült Államok kezében van, nekik kell előbbre lépni, ha azt akarjuk, hogy a dohai agenda mozgásba jöjjön. Tényleg rajtuk múlik. Stasznyi kollega, utolsó kérdés. Én is még egyszer köszönöm a hizelgő megjegyzéseket. Köszönöm. A szitáról már beszéltem, remélem, hogy megkapta azt a választ, amit hallani kívánt. A GSP-vel kapcsolatosan azt hiszem, hogy a ez egy új, pozitív momentum. Fontos. Lesz egy háromoldalú megbeszélés a piaci hozzáféréssel kapcsolatban, és a SWIFT megállapodás is segíteni fog az EPA folyamatban. De hát most még nagyon nehéz megmondani, hogy mit hoz a jövő. Köszönöm. Igen, én is köszönöm, miniszter asszony, tényleg mindig nehéz a jövőt előrejelezni, meg jósolni, de hát abban egyetértünk mindannyian, hogy ha a jövőben a parlament és a tanács közötti kapcsolatok olyan jók lesznek, mint az önök elnöksége alatt, akkor, mint Európai Unió összességében nyertesek leszünk, és remélem, hogy a következő elnökségek számára ez egy jó példa lesz, és közösen sok mindent mozgásba hoztunk. Köszönöm még egyszer, és hát továbbra is minden jót, sok sikert kívánok Dániában. Köszönöm. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann... Ähm akkor a ülésünk második részét, amelynek a témája egy kis meghallgatás arról, hogy milyen lehetőségeik vannak az uniós KKV-knak a tőkéhez való hozzáféréshez, a célból, hogy nemzetközivé válhassanak. Zunehmend auch äh, kleine Mittelbetriebe im internationalen Wettbewerb. KKV-k a nemzetközi globális versenyben helyt kell, hogy álljanak, és éppen ezért különösen a pénzügyi válság idején nagyon fontos, hogy hozzáférjenek megfelelő tőkéhez, ez létfontosságú számukra, és ennek ez vezetett oda, hogy ezzel kapcsolatban készült egy saját kezdeményezésű jelentés, és nagyon fontos lenne, hogy megnézzük, hogy milyen lehetőségeik vannak különböző területeken, és a különböző szempontokból hogyan értékelik ezt a kérdést, és nagyon örülök, hogy számos szakértő itt van a körünkben, és így módon tényleg meg tudjuk vizsgálni, hogyan biztosítható, hogy ez a folyamat a KKV-k számára megfelelő tőkével párosuljon. Elsőként nagy szeretettel üdvözlöm Koi Ito urat, aki az OECD-t képviseli a KKV központot. Köszönjük, hogy eljött. És rögtön meg is adom ennek a szót. Köszönöm szépen, elnök Köszönöm szépen. Nagy örömmel vagyok itt, és Engedjék meg, hogy röviden megtartsam az előadásomat. A kis és középvállalkozások finanszírozásáról készített felmérést az OECD, különösképpen a globális piacokra fordítottunk nagy figyelmet, én voltam a projektét felelős személy. A jelentésünket elkészítettük, ennek a végkövetkeztetései nagyon fontosak. A jelentés legvégső következtetései, végső eredményei még kidolgozás alatt állnak, tehát még a, ezeknek a felülvizsgálata zajlik. Kérem, hogy ezt vegyék figyelembe akkor, amikor az előadásomat figyelemmel kísérik. Tehát miből is indulunk ki? Tavaly indítottuk be ezt a projektet, és természetesen arra alapít, alapoztuk ezt az egészet, hogy melyek a tagországaink érdekei. A pénzügyi válság okán nyilván minden országot az érdekelt a legjobban, hogy hogyan lehet a KKV-kat arra ösztönözni, hogy a globális piacokon megjelenjenek. Megpróbáltuk a feltörekvő piacokat minősíteni, hogy a célpiacokat minősíteni, hogy melyek lennének a célpiacok a KKV-k számára, és megpróbáltuk azt is beazonosítani, hogy milyen akadályok vannak a KKV-k nemzetközi válása előtt. Tehát mi akadályozza, hogy ők ezekre a feltörekvő piacokra bejuthassanak, és megpróbáltuk azt is meghatározni, hogy milyen különbségek vannak ezek között a piacok között. Tehát ebben a projektben foglalkoztunk a nemzetközi vállási tendenciákkal, a KKV-kkel, vállalkozókkal, és miután beindítottuk magát a projektet, rögtön az volt az első lépés, hogy kutatást és felülvizsgálatot végeztünk. Ugye a nemzetközi vállás folyamatát az elmúlt évtizedekben könnyen lehetett vizsgálni. Megvoltak az adatok a működőtőke befektetése vonatkozóan, illetve az egyes cégszintű adatok a kereskedelmi kapcsolatokra vonatkozóan. És több kutatásból is hasonló jellegű adatok jelentek meg. Az első az az, hogy az export cégek száma alacsony, ritka az ilyen, és ők nagyon szakosodottak, tehát az export tevékenységen kevés cég osztozik. Az export cégek hozzáadott értéke nyilván magasabb, több alkalmazottjuk van, sokkal tőkeintenzívebbek, és sokkal termelékenyebbek, mint azok a cégek, amelyek nem exportálnak, hanem csak a hazai piacokon működnek. Nyilván a működőtőke befektetése foglalkozó cégek nagyobbak, ez általában jellemző egyébként, hogy ezek a cégek nagyobbak, mint azok, amelyek csak a hazai piacokon tevékenykednek. Most miután ideig eljutottunk, megvizsgáltuk a finanszírozást, illetve a KKV-k tevékenységét és a kettő közötti kapcsolatot. Van egy tény, amely nagyon fontos itt. statisztikailag is meg lehet erősíteni azt, hogy jelentős kapcsolat van e kettő között, tehát a termelékenység és egy adott KKV nemzetközi tevékenysége között. Ez azt jelenti, hogy a termelékenyebb cégek válnak nemzetközivé. És ezt eh, gyakran egyfajta önkiválasztásnak is nevezik ezt a folyamatot hiszen minél termelékenyebb egy cég, annál inkább kezd kifele figyelni és exportálni. Ez, a, ez az okokozati kapcsolat fontos, és fontos arra tényre odafigyelni, hogy az úgynevezett hiperaktivitás indítja be mondjuk a nemzetközi tevékenységet, mint az exportálás, vagy az, hogy valaki egy cég befektet egy külföldi országban. Ez utána oda vezet, legalábbis van egy ilyen hipotézis a kkv finanszírozása terén, tehát hogy ha ez a hipotézis helyett, ha ez a hipotézis helyes, akkor nem biztos, hogy maga a támogatás eleve nemzetközi, nemzetközi válláshoz vezetne. Azt el kell ismerni, vagy fel kell ismerni, hogy azok a cégek eh, lesznek affluensek, és azok a cégek lesznek mozgékonyak, amelyeknek a termelékenysége amúgy is nagy. Természetesen a nemzetközi vállásnak sokféle különböző módja van. Ennek a vizsgálat, akkor egyrészt megpróbáltuk a hipotézisünket visszaigazolni, megint cégszintű adatokat használtunk, ezt ismétlem, és megpróbáltunk jelentős statisztikai kapcsolatokat találni az egyes tényezők között. Arra jutottunk, először is a Van Dijk Orbis hivatal cégszintű adatait használtuk fel, ezt az adatba, az Orbis adatbázist használtuk fel, de azért még vannak itt hiányzó kulcsfontosságú statisztikák több ország esetében is. Így aztán végül a mintánk a francia KKV-k lettek. Ezek az adatok álltak a leginkább rendelkezésre. Olyan cégeket vizsgáltunk tehát, amelyek 250 e, vagy annál kevesebb alkalmazottat foglalkoztatnak. Nemzetközi tevékenységük alapján kategorizáltuk a e, cégeket, tehát például az export tevékenységet folytató cégek voltak egy kategória, az a működő tőkebefektetést végzők egy másik, illetve a hazai piacon, tevéke, hazai piacon tevékenykedők voltak egy harmadik kategória, amelyeknek mondjuk nincsenek külföldi partnercégei. Mielőtt most még a végeredményekről beszélnék, összehasonlítottuk a hazai piacon aktív, illetve a nemzetközi szintéren aktív cégeket. Hát az teljesen világos mindenki számára, hogy egy nemzetközivé vált vállalat sokkal aktívabb lesz. És itt prémium alatt átlagot értek, a nemzetközi cégek átlagát vettük, a hazai cégek esetében nyilván a hazai cégek átlagát vettük, a termelékenységet pedig a hozzáadott érték osztva az alkalmazottak számával, így számítottuk ki. A, az ipari ágazatot néztük, és azt láttuk, hogy 12 és fél szer annyi az ipari, tehát a gyártási szektorban az alkalmazottak esetében a különbség. Különösen a szolgáltatási szektorban szintén jelentős különbségeket lehet megfigyelni. Aztán, ha a KKV-k státuszát nemzetközi aktivitásokat megnézzük, illetve az őket jellemző pénzügyi mutatókat, ezek között is fontos kapcsolat van. Tehát gondolok itt olyan mutatókra, mint a cash flow, a likviditás vagy a leverage. Az eredmények azt mutatják, hogy nem tudtunk hatékony koeficienst találni minden egyes mutatóra. De hadd számoljak be önöknek a végeredményről. Mi a fontos? amit elmondtam, tehát hogy nincsen jelentős koeficiens, nem tudtunk ilyet találni, ami ennyire kizárólag és, bef- és nagymértékben befolyásolná a nemzetközi vállást. Azonban a KKV-k tevékenysége esetén a nemzetközi tevékenységet befolyásolja a cég mérete, a termelékenysége, illetve a vállalat története, tehát hány éve működik. Ezeknek mind-mind jelentős hatása van a vállalat nemzetközivé válására. Volt egy másik feltételezés is, amit megpróbáltunk ellenőrizni. Az volt a feltételezésünk, hogy az, e- a KKV-k finanszírozása, illetve a nemzetközi válás között kapcsolat van. Például lehetséges, vagy elképzelhető, hogy egyes országokban a piaci belépés akadályai nagyobbak. Gondolok itt a feltörekvő piacokra, a feltörekvő országokra. És ez általánosságban igaz egyébként, hogy magasabbak a vámtarifák több árukategória esetében is a feltörekvő országok piacain. Az is igaz, hogy a jogi környezet elég bizonytalan, a szabályok nem mindig érthetőek vagy egyértelműek, és aztán persze vannak egyéb akadályok is, nem vámjellegű akadályok is. Megpróbáltuk tehát megvizsgálni ezeket az országokat, és számításokat végezni országspecifikus országspecifikus annan működő tőkebefektetés teszt helyzetére tehát, hogy mibe kerül mondjuk, a, mennyire kockázatos, milyen terhekkel jár a működő tőke befektetés egy-egy országban. Nyilván van kapcsolat a egy, pénz, egy cég pénzügyi helyzete, és a között, hogy hogyan tud, milyen mértékben tud nemzetközivé válni. Mindez persze azért nem azt jelenti, hogy a pénzügyi eszközöknek nincsen jelentősége, és nem segítik a KKV-k nemzetközivé válását. Van itt egy közvetett kapcsolat a kettő között. És megerősíthetjük azt, Tehát megerősíthetjük azt, hogy pozitív a kapcsolat a termelékenység, illetve a kapitalizációs arány között. És azt is tudjuk, hogy a pénzügyi megszorítások, nehézségek akadályozhatják esetleg a nemzetközi válást, vagy nehezíthetik hogyha csökkentjük ezeket a korlátozásokat, akkor a cégek számára könnyebb lesz a működőtőke befektetés külföldön, illetve könnyebb lesz az export tevékenység végzése, tehát könnyebben válnak nemzetközivé. Tehát egyfajta hatékonyabb fellépés az az lenne, hogy a pénzügyi támogatást nagyon célzottan használjuk fel. és megpróbáljuk mindig megbecsülni, tehát mindig előre tekintve, előre jelezni azokat a területeket, ahol erre szükség van, ahol a nehézségek csökkentésére, a korlátozások csökkentésére szükség van. Hogyan lehet ezt a célzott munkát elvégezni? Ehhez egyfajta screening tevékenységet kell folytatni. A kormányoknak kell áttekinteni a helyzetet. ebből az úgynevezett screeningből, szűrésből több mindennek ki kell derülni például, hogy a közigazgatásban hogyan működnek együtt az egyes szervek, hogyan működik együtt a magánszféra és az állami szféra, hogyan működnek együtt az egyes ágazatok meghatározó szervezetei, és így tovább. az emberi erőforrások is nagyon fontos aspektust jelentenek, amelyet figyelembe kell venni. Én most itt abba hagyom, és köszönöm szépen a figyelmüket. Ja. Um, also herzlichen Dank äh, von der globalen. Köszönjük szépen ezt a perspektívát hogy hogyan lehet differenciáltan szemlélni az igényleket, a részvételt, de hát, hogy a nemzetközi válás az erősíti a termelékenységet, az nyilvánvaló. A második szakértő a Világbanktól érkezett hozzánk. Örülünk, hogy itt van. Andrea Engel a neve. Üdvözöljük. Ő a Világbank brüsszeli képviselője, számos tapasztalattal rendelkezik a kockázat elemzés területén világszerte, és most elmondja, hogy ő hogyan ítéli meg azokat a lehetőségeket, hogyan lehet tőkét biztosítani a KKV-k számára a nemzetközi szinten való megjelenés elősegítésére. Köszönöm. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a biztos szakbizottságnak, hogy megszervezték ezt az ülét, a kis kkv számára a finanszírozáshoz való hozzáférés nagyon fontos, és nyilvánvalóan aggodalommal tekintjük azt, hogy a válság untán egyre kevesebb a finanszírozás és a banki tőkeáttétel a KKV-k számára tehát a KKV-k számára a finanszírozáshoz való hozzáférés az nem csak akkor fontos, amikor külföldön akarnak befektetni, hanem mindenütt az egész életciklusuk alatt a KKV-knak ezzel kell szembenézni. Tehát ezért nagyon fontos ez a kérdés mielőtt elkezdenék, egy picit szeretnék beszélni, hogy mi mit teszünk a KKV-k számára. Az IFC, az a magánszektorban dolgozunk, és az IFI területén mi a legnagyobbak vagyunk. Tehát különböző más oldalról közelítjük meg ezt a problémát, mint az OECD-s kollégám. Nagyon régóta próbálunk a KKV-kkal dolgozni, 10 milliárd dollárt próbáltunk belefektetni, és 3,5 milliárdot a KKV-kkel kapcsolatos pénzügyi tranzakciókban. Nos, én az EU és az EU KKV-k számára a finanszírozáshoz való hozzáférésnek a különböző jellemzőit vizsgáljuk. Nekik ne, a fejlődő piacon és a kialakuló feltörekvő piacokon hasonlóak a nehézségeik. Épp ezért remélem, hogy ez az áttekintés önök számára is hasznos lesz. Szeretném áttekinteni, hogy hogyan foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, ugyanis a munkánk munkákat felhasználhatják a különböző vállalkozások, hiszen a finanszírozáshoz való hozzáférés az nagyon-nagyon fontos a KKV-k segítségére szempontból, hosszú távú finanszírozás, amikor a bankokkal együttműködünk, és a KKV-knek a, a kölcsönnyújtása és a kapacitás növelés mind nagyon fontos kérdések, de a fő kihívás az, hogy a bankokat ösztönözzük arra, hogy tőke kölcsönöket nyújtsanak. Ezek épp ugyan fontosak, a, épp úgy az EU-ban, mint a feltörekvő piacban. Mi a mi tapasztalatainkon talán ismerik, hiszen, de még nagyon sok lehetőség van arra, hogy javítsuk a az EU KKV-knek a helyzetét. Tehát például adó egyszerűsítéssel, regisztrációval, stb. Tehát önök is segíthetnek. Mi segítünk a KKV-knak abban is, hogy a nemzetközi piacokon hogy tudnak működni, tehát hogy a megfelelő normákat elérjék, stb. És a KKV kapacitását is megpróbáljuk segíteni, mármint a kapacitás növelést. Tehát a vezetőséget képegyzők, különböző eszköztárakat biztosítunk számunkra, stb. A mi munkánk a G20-ashoz is kapcsolódik, tehát hogy szeretnénk őket is bevonni a G20-ba, az, tehát a globális döntéshozókat is bevonni ebbe, hiszen a, sen, nem mindenki látja, hogy a KKV-k milyen fontos szerepet játszanak. Nem akarok most részletekbe menni, itt látnak mindent a diákon, de minden esetre kutatásokat végeztünk, 165 különböző KKV finanszírozási modellt vizsgáltunk meg, és mind a saját munkánkból, mind a G20-as kutatásból vontuk le ezeket a következtetéseket. Talán mindannyian egyetértünk, hogy mind a, a mind a fejlődő, fejlett és a, a feltörekvő piacban ö, ö, egy jelentős kulcs szerepet játszanak mindegyik országban a gazdaság növekedésében, az innovációban, a munkahely megtartásában, stb. Épp ezért az ő lehetőségeiket jobban ki kellene aknázni, mert ez mindenki számára hasznos lenne annak ellenére, hogy a KKV-k a gazdaság szempontjából milyen fontos szerepet játszanak, a G20-as országokban például csak 6%-át nyújtják ők a beruházásoknak. És épp ezért a kihívás azt jelenti, hogy a legtöbb KKV még mindig a pénzügyi intézetektől és a bankoktól függ a finanszírozás szempontjából. A mi, mi országunkban Például együttműködünk a pénzügyi e, intézményekkel, és ösztönözzük őket, hogy a KKV-knek e, több hitelt nyújtsanak. E, megvizsgáljuk az ipart, a bankokat, és hogy milyen kihívásokkal kell szembenézniük, és ez nagyon sok európai bankra vonatkozik, nem csak a sajátainkra. Tehát az egyik kérdés az, hogy nem ismerik, az egyik probléma az, hogy nem ismerik a KKV ágazatot, és hogy helyileg milyen hasznot jelent, milyen profitot jelenthet számára. Tehát ezek mind olyan kihívások, amelyekkel foglalkoznunk kell, amikor ezt a kérdést meg akarjuk oldani. a G20-as munkában megpróbáltunk finanszírozási politikai úriránymutatásokat összeállítani, ahol ajánlásokat teszünk, amely az önök munkájára is alkalmazható. Például azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a pénzügyi infrastruktúrát megerősíteni. Aztán hogy milyen hatékony kormánytámogatási mechanizmusok lehetőségesek, különösen válság idején, hiszen látjuk a bankoknak a piaci kudarcát, hiányosságait, és a megfelelő válaszokban segítjük őket. Aztán a KKV-k és a pénzügyi intézmények kapacitását is növeljük. Itt nem csak alaptőke vagy részvénytőke kérdések fordulnak elő, hanem mások is. Végül pedig összefoglalva azokat a gondolatokat, amelyeket itt felvetettem, a legfontosabb közülük, hogy a KKV-k az nem egy homogén csoport, és az EU-n belül is sok KKV nagyon kicsi kicsi vállalkozás, és sokan mikro, tíz alkalmazottal mikrovállalkozások. Tehát ne felejtsük el, hogy kikkel vagyunk kapcsolatban, hiszen ezek a kis KKV-k adják a KKV ágazatnak a legnagyobb részét. Tehát a finanszírozáshoz való hozzáférés az egy kérdés, de ez nem oldja meg az összes problémát hogyha nem támogatjuk őket tanácsokkal, technikai segítségnyújtással, az üzleti tervükkel, a bankokkal való kapcsolatokban. Aztán foglalkozom a pénzügyi intézményekkel is, hiszen látjuk, hogy a bankok nem adnak kölcsön a bankoknak, és ez, ez kudarcot jelent a piacon számukra. Tehát fontos, hogy ha lehetőségeket biztosítunk, például a kockázat megosztási megoldásokban. Aztán fontos szerepet játszanak, játszik az is, hogyha a bank ágazatot segítjük abban, hogy nyújtsanak kölcsönöket a KKV-knak de a KKV-knak is segíteni kell, hogy hogyan lehet a kockázati tőkét, a, az angyalbefektetési tőkealapokat e, igénybe venni. Tehát attól függően, hogy hol tartanak a növekedésükben, így lehetne segíteni rajtuk. Aztán a KKV-knak segíteni kell a nemzetközi válásban is ösztönözni kell őket, és a, a, nemz, a, a nagy vállalkozásokat is arra, hogy nemzetközivé váljanak, hiszen ilyen módon is növekedhet a vállalkozás. Na most, hogyha megnézzük, hogy ez a KKV-knél ez mennyivel nehezebb, akkor láthatjuk, hogy fontos, hogy kézen fogva vezessük őket, és ez a kialakuló piac nagyon fontos. Végül pedig a kereskedelem finanszírozás kérdése. Itt azt látjuk, hogy ez jelentősen lecsökkent, és ennek a piacnak nagy része az európai bankok által uralt. Tehát az EU az be kell, hogy töltse ezt a hézeket, hézagot, amely egy nagyon nagy hézag, és épp ezért foglalkoznia kell a kereskedelem finanszírozásával is. Köszönöm szépen. Remélem, hogy betartottam az időt. Herzlichen Dank. <laughs> Also die Köszönjük szépen. Tehát a kihívás az nem csak a finanszírozásra, hanem a keretfeltételekre is vonatkozik. Ahogyan hallottuk, ezeknek is rendben kell lenniük ahhoz, hogy pozitív eredményt érhessünk el. És most pedig nagy örömmel köszöntöm Éris Künelt urat, aki az Aero Commerce-et képviseli. Jó napot kívánok! Azonban Természetesen azt is meghalljuk, hogy milyen tapasztalatokra tetszett az osztrák gazdasági kamarában. A gazdasági kamara az más országokban nem játszik akkor a szerepet, mint önöknél, de hát majd meghalljuk, hogy mi is, mit is jelent mindez. Köszönöm a meghívást. Szeretném bemutatni a kamaránkat. Mi az osztrák gazdaság törvényes képviselői vagyunk kis és középvállalatok a tagjaink 69%-ban. A finanszírozás terén tanácsadással szolgálunk, és így módon segítjük export tevékenységüket és az ezzel kapcsolatos befektetéseket. 70 országban van 115 irodánk, és nagyon fontos számunkra, hogy biztosítsuk a KKV-k és hát a vállalatok számára a hozzáférést az exportpiacokhoz, az úgynevezett gazdasági képviselők a követségeken dolgoznak, kereskedelmi attasé a státuszuk, ők egyben a kamarát is képviselik, és hát segítik a munkát az EU-n kívüli országokban is az osztrák KKV-k számára, támogatják a gazdaságot, és az exportpiacok így módon jobban elérhetővé válnak számukra. Nagyon fontos ö, akció ez a Going International, és ezt már hallottuk az imént, hogy itt nem csak a finanszírozásról van szó, hanem természetesen arról is, hogy hogyan lehet az első lépést megtenni, mit szeretnék, hogyan lehet exportálni ehhez kell támogatást nyújtani tanácsadás formájában, vagy coaching tevékenység formájában, tehát egészen konkrétan a tanácsadást erre szakosodott szakértők végzik és ennek a költségeit vállalja a kamara. 75%-ban egy ilyen de minimis összeget azért fizetni kell, mert ez így felel meg a jogszabályoknak, mi ugyanis köztestületként működünk. Azt is hallottuk már, hogy a vállalatok helyzete most nem könnyű. Egyrészt visszafogottabbak a vállalatok, az új befektetéseket illetően, hát a gazdasági helyzet, az adósságválság, pénzügyi válság bizonytalanná teszi a helyzetet egyrészt. Másrészt a bankok is nagyon visszafogottak a hitelkihelyezéseket, illetően a Bázel 3-as eh, eh, és egyéb okoknál fogva. Tehát a bankok sokkal több biztonságot, illetve biztosítékot eh, várnak. Igyekszem minél rövidebben fogalmazni. Hát azok a javaslatok, amelyeket mi jelenleg kidolgoztunk, hát a Bázel 3 az egy nagyon fontos kérdés, és örvendetes hogy az illetékes bizottság itt az Európai Parlamentben ezt a témát ilyen komolyan veszi és nagy figyelemmel kíséri a KKV-k szempontjából is. És itt a saját tőke követelmények megemelése a bankok esetében kompenzálandó a, a KKV-k esetében a garanciák csökkentése, és nagyon fontos, hogy a negatív hatásokat valamilyen módon ki lehessen kapcsolni a kereskedelmi finanszírozásban, az export támogatásban és a nemzetközi vállásban. Ez nagyon fontos. A banki struktúrákról is gyakran esik szó. Európában nagyon heterogén, nagyon sokrétű a bankok világa, vannak kis bankok, középbankok, nagy bankok, vannak olyanok, amelyek csak regionálisan tevékenykednek, hát a kis és vállalatok inkább a, a kisebb bankokkal állnak kapcsolatban, a kiskereskedelem az ő területük, és mi azt gondoltuk, hogy nem is annyira azzal kell foglalkoznunk, hogy hogyan tudnak nemzetközivé válni, hanem hogyan tudunk egy olyan garancia alapot létrehozni, önálló EU garancia alapot a KKV-k számára, amely a következő pénzügyi terv időszakában alkalmazható lenne, és a bizottság már elindult ebbe az irányba, hogy ilyen pénzügyi eszközöket próbáljon létrehozni. Garanciavállalás, felelősségváltozás, kedvező kamatozású hitelek és egyebek. Hallottuk, hogy alternatívát is lehet keresni a banki finanszírozás mellett, a kockázati tőke, venture capital, és hát egyéb alapok is szerepelhetnek, és a parlament és a tanács is ezeket a kérdéseket vitatja meg. Számos fajta finanszírozás képzesz, képzelhető el, tehát itt is lehetnek befektetési alapok. Van is már ilyen. Egy különleges probléma a rövidtávú exporthitelbiztosítás. A bizottságnak van ezzel kapcsolatban egy követ, közleménye, támogatással kapcsolatos, tehát piaci torzulásra esetén, hát ez meg előfordul a pénzügyi válság során, tehát milyen kivételek érvényesítendők, mikor beszélünk állami támogatásról, amely azután piaci torzulást okoz. Ez egy nagyon bonyolult kérdéskör, és hogyha vállalati problémák merülnek fel, akkor nehéz mm, megfelelő biztosítást kötni az adott hitelekre vagy exportokra vonatkozóan, és nagyon kellemetlen sokszor kivárni, amíg megszületik a döntés ezzel kapcsolatban. Ennyit szerettem volna röviden elmondani. Nagyon szépen köszönjük. Ő nagyon precízen elmondta, hogy milyen követelményeknek kell megfelelni a gazdasági kamara szempontjából ahhoz, hogy erősödjön a KKV-k tőke ellátottsága nemzetközi területen. Itt is világos, hogy nem csak pénzről van szó, hanem a keretfeltételek biztosításáról és annak is támogatni kell a nemzetközi terepre való kilépést. És most pedig az utolsó szakértőnk következik. Örömmel üdvözlöm Lük Hendrix kollégát, aki az UEAPME szervezetet képviseli, hát azoknak a szervezetét, akikről beszélünk, a kis és középvállalatok szervezetéről Európában, európai szervezetéről, és hát azt fogjuk hallani, hogy ő mit tart fontosnak a tőkeellátottság szempontjából a kkv számára. Menne. Köszönöm elnök úr, hölgyeim és uraim, mindenkit szeretettel üdvözlök, és először is szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek, hogy meghívott ma erre a meghallgatásra. Szeretném egy más perspektívával bemutatni ezeket a kérdéseket, mint a többi előadó. Legalábbis megpróbálom majd. A a címe ennek a meghallgatásnak az a nemzetközi tételhez szükséges tőkéhez való hozzáférés a KKV-k számára. A mi szervezetünk és a parlament és a bizottság munkája során ez is egy fontos kérdés, tehát nem hiszem, hogy a problémákat úrra el kellene sorolni itt a, a finanszírozáshoz való hozzáférést illetően, hiszen nem hiszem, hogy itt ma megoldásokat találnánk erre a hatalmas problémára. Minden esetre a nemzetközévé válás kérdésével szeretnék foglalkozni, és a tőkéhez való hozzáférés kérdésével. Szeretném hangsúlyozni, hogy a nemzetközévé válást mi egy szélesebb kontextusban tekintjük. Tehát, hogy mit kell tenni? A, hiszen a nemzetközi válás az nem csak azt jelenti, hogy exportálni kell, vagy másként fogalmazva, nem csak az exportot jelenti, hanem az importot is. Ez különösen fontos a KKV-k versenyképessége számára. Tehát például a kiskereskedők egyre inkább megpróbálnak a különböző országokból importálni azért, hogy versenyképesek maradjanak. Tehát a nemzetközi válás számunkra mind a behozatalt, mind a kivételt jelenti. Elsősorban a középnagyságú vagy KKV-k ra gondolunk itt. Ezt a KKV szót gyakran visszaélve a szó jelentésével használják, de Európában 90, tehát majdnem 100 százaléka, 99,9 százaléka közép nagyságú, és 1 a mikrovállalkozás. E, és ők három negyedét adják az Európai Unió munkahelyeinek, és e, a válság során e, ők voltak az egyetlenek, amelyek továbbra is új munkahelyeket teremtettek. Tehát nem hiszem, hogy bárki is ebben a teremben kétségbe van, vonja a mikro vagy kisvállalkozásoknak a szerepét. De azért visszatérnék a mai témára. Milyen problémákat, problémákkal kell szembenézni a KKV-knek, amikor nemzetközivé szeretnének válni? Tudom, hogy a parlament egyre több adatot követel, és épp ezért szeretnék utalni egy olyan tanulmányra, amelyet a baráti szervezetek végeztek a KKV-kkel kapcsolatban. A nemzetközi vállás során az első kérdés, és ez nem furcsa, az, hogy hogy a vezetőknek nincsen ideje erre, hiszen ők felelnek az kivitelért a kisvállalkozásokban, és különösen az új munkate- munkahelyek teremtése, hogy ezt elvégezzék, ez túlságosan terhes, különösen a hat alkalmazottal dolgozó vállalkozásokra. Ezen kívül szükség van a képzett munkaerő megtalálására, hiszen szükséges, hogy kereskedelmi ismeretekkel rendelkezzenek, hogy ezt megtegyék. De ezt nem feltétlenül nemzet nemzetközi téren ismerik, és szükség van számukra technikai kompetenciára és aztán a forgalmazósra is. És ezen kívül hozzáférést kell tudniuk biztosítani a finanszírozáshoz. És aztán persze felmerül annak a kérdése is, hogy későn vagy nem fizetnek. Aztán a hamisítás problémáját is meg kell e-, említeni, mert nincsenek jogi és pénzügyi eszközök arra, hogy ezt megakadályozzák. Épp ezért megint csak a pénzügyi eszközök hiánya a probléma. Nos, a kérdés az, hogy mi lenne az ideális kiviteli politika itt a személyi találkozás nagyon fontos, és az egyablakos ügyintézés és a pénzügyi segítés. Az egyik legnagyobb probléma a KKV-k esetében az, hogy az ismeretek hiányoznak, olyan ismeretek, amely a kiviteli vagy hitel intézkedésekkel kapcsolatosak. Ezekkel is kell foglalkozni az üzleti vállalkozások számára. És ezért szeretnék utalni az Európai Bizottság közleményére, amely a kisvállalkozások nemzetközi válásával foglalkozik. És a bizottságnak egy kiváló kezdeményezése feltérképezi a meglévő nemzeti szintű kiviteli intézkedéseket és európai szintű ilyen intézkedéseket, és a bizottság ezt a munkát már elkezdte elvégezni a a reprezentatív üzleti szervezetekre segítve, segítségével. Tehát, hogyha egy AKV, KKV úgy dönt, hogy belép a piacra, akkor azonnal pénzügyi problémákkal, vagy korlátoz, korlátokkal, kapacitás problémákkal és nyelvi problémákkal néznek szembe. Mert mielőtt megkezdik a nemzetközi tevékenységüket, a KKV-knak a termékeiket, szolgáltatásokat, marketunkat és a belső eljárásaikat a, annak megfelelően kell alkalmazni, hogy mit szeretnének csinálni. Mindezen terv, tevékenységek finanszírozást igényelnek, és ez mindezek nagyon drágák. Manapság, amikor hitelt, hitelért folyamodnak, akkor a KKV-k gyakran, vagy szinte mindig olyan elbánást kapnak, amelynek során nagy kockázatú ügyfeleknek tartják őket. Tehát, hogyha harmadik országokba exportálnak, akkor nehezen kapnak hiteleket. És a Wirtschaftskammerből itt lévő kollégám már említette azt, hogy manapság hatalmas probléma a Bázel 3-nak a végrehajtása. És ezzel van egy állásfoglalás, és az OECD is egy jelentést állított össze a KKV-k finanszírozáshoz való hozzáféréséről és a Bázel 3 végrehajtása és a, ennek és a KKV-k finanszírozásának a problémáival kapcsolatban. Ezen kívül az európai szinten azt is látjuk, hogy nem olyan régen új intézkedéseket hoztak, az európai, tehát az EIB 30 millió eurót biztosított, vagy költött a KKV-kra, csak éppen senki sem tudja, hogy ez tényleg ők hozzáérkezik el, hozzájuk érkezik el, vagy nem. Tehát épp ezért megfelelő ellenőrzéseket kell még elvégezni itt. Még egy kérdés van. A nemzetközi válláshoz szükség van pénzeszközökre, de ugyanakkor ez egy befektetés is, amikor a megtérülés az később történik meg, tehát ez tényleg a jövőbe való befektetés, a vállalat jövőjébe való befektetés, és ehhez eh, támogatásra van szükség, eh, a eh, köztámogatásnak a széles eh, körű értelmében, ami azt nem csak a finanszírozást támogatja, hanem a KKV-kat is. És nagyon fontos, hogy a támogatás az tényleg a KKV-kre van szabva. A 249 KKV, illetve olyan KKV között, amelyek 242 alkalmazottat foglalkoztatnak, és a mikrovállalkozások között ugyanis hatalmas különbségek vannak. Tehát ezért ki kell válogatni azokat, akiknek tényleg legnagyobb szükségük van az ilyen segítségre, de nem csak a pénzeszközökhöz való hozzáférésre, hanem szélesebb körű kérdésekre is. Például és ez is kapcsolódik a pénzügyi helyzetükhöz. Látjuk, hogy a KKV-k számára, akik külföldre is kereskednek, a tájékoztatás nagyon fontos. Lehet, hogy ez egyszerűen hangzik, mégis e, probléma, például nem tudják, hogy hogyan fizetnek a különböző országokban, és hogyan fizetnek időben. Ugyanis a késedelmes e, kifizetések nem csak Európában problémák, jelentenek problémát, hanem a külföldi kereskedés során is, különösen a KKV-k számára. Épp ezért fontos, hogy tudják, hogy mit kell pontosan tenni, és hogyan tudják a fizetéseket valóban elérni a kifizetéseket. A klasszikus pénzügyi eszközökön kívül az EU segíthet abban is, hogy megkönnyítse a részvételt a különböző párosításokkal harmadikban, harmadik országokkal, hiszen a KKV-k számára az utazásnak a, és a szállásoknak a költségei nagyon magasra szökhetnek, és nemzetközi vásárokra való, való részvételen ugyanolyan költségekkel jár, mint egy nagy vállalkozás számára. Ezért reméljük, hogy az új programban, a Kozma programban, amelyről most vitatkozik az Európai Parlament, megteszik a megfelelő lépéseket, hogy segítsenek a KKV-knak ezen a területen is. Egy utolsó megjegyzésem Úgy látjuk, és szeretnék utalni a jelentésre, amelyet az, e- az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság állított össze nem olyan régen, és ők felhívták a bizottságot, a, a, hogy az export hitelgarancia biztosítást például a nemzetközi műveletekre biztosítsák, aztán a KKV-k számára e, biztosítsanak egy, e, egy export alapot. Ez is egy érdekes gondolat. Végül pedig a jelen pillanatban a bankhitelek hiszen a külső finanszírozás szempontjából a bankok a legfontosabbak, tehát a banki finanszírozás nagy probléma a vállalkozások számára, ugyanis a KKV-kat nagy kockázatú ügyfeleknek e, tekintik, és nehéz nekik hitelhez jutni, de olyan vállalkozások számára is, amelyek már régóta tevékenykednek, hiszen amint olyan évet tekintünk, amikor a tevékenységük nem olyan sikeres, akkor a bankok egyszerűen nem adnak nekik hitelt. Lehet hozni erre rossz példákat, tehát amikor egy kis vagy mikrovállalkozás, amely szeretne európai projektekben részt venni, minden rendben van a bizottsággal kapcsolatban, és az utolsó pillanatban a legnagyobb probléma a bankkal való kapcsolat. És számunkra ez a leginkább aggasztó probléma mert a bankok nem finanszírozzák a KKV-kat. Köszönöm szépen. Ganz herzlichen Dank. Das Verhalten der Banken werden wir sicherlich noch mal ein bisschen intensiver diskutieren. Köszönöm szépen ezt az intenzív vitát. Köszönjük szépen, és nagyon fontos, hogy a hitelek, innováció, környezetvédelem között megfelelő különbséget tegyünk, és hát azon hitelek között, amelyek a nemzetközi szintére való kilépéssel kapcsolatosak. Na most nem akarom én itt a vitát egyedül lefolytatni, kérem, hogy a bizottság röviden mondja el a véleményét az elhangzottak kapcsolatosan, utána pedig önöké a szó, kedves kollégák, a bizottság részéről a DG Enterprise osztályvezetőjét köszönhetem, Engel Hárturát régóta ismerjük, sok közös munka során ismerkedtünk meg. Önél szó, köszönöm szépen. Két dologra szeretnék csak itt most összpontosít, összpontosítani, azzal kezdeném, amit Hendrik szór mondott itt az előbbiekben a bizottság közleményét illetően. A bizottság ugye kiadott egy közleményt kisvállalkozás, nagy világ, a KKV-k nemzetközi véválása. A mai eszmecsere témája nyilván a finanszírozás és a tőke, de azért fontos, hogy lássuk a tágabb kereteket, lássuk a teljes képet, és arra, hogy azt is, hogy más intézkedésekre is szükség van, tanácsadásra, támogatásra, egyáltalán az információra a harmadik országok piacairól, és ezt az információt elérhetővé kell tenni a KKV-k számára. Ide tartoznak egyébként a szellemi tulajdonjogok és egyéb kérdések is. De ahogy ezt a bizottság a közleményében is megfogalmazta, nagyon világos a célunk. Most ott tartunk, hogy a kkv 25%-a folytat határon túlnyúló tevékenységet, külföldi országokban, de tényleg itt az Európai Unión belüli határon átnyúló tevékenységek is szerepelnek, és csak 13%-uk lépett ki valóban a nemzetközi szintérre, az EU-n kívülre. Szeretnénk, hogyha ez a százalék magasabb lenne, legalább az átlagot elérni a világ átlagot elérni. Tehát fontos azért ezt a perspektívet is észben tartani, amikor erről a témáról eszmét cserélünk. Több egyéb intézkedés van tehát a finanszírozási intézkedések mellett. A második dolog, amit mondani szeretnék, az Engels asszony bevezetőjéhez kapcsolódik. Engel asszony bevezetőjéhez kapcsolódik. A mi perspektívánk a kkv kapcsán az, hogy a nemzetközi válást valami fajta természetes jelenségnek tekintsük, a növekedés egyfajta természetes velejárójának. Mit jelent ez? A tőke ellátottsággal és egyébbel kapcsolatos kérdések, ugye az újabbak, vannak rövid távú eh, kereskedelmi, kereskedelmi finanszírozási kérdések, de hogyha hosszú távra eh, tekintünk, és ezt több hozzászóló is elmondta, hogy ugye most nagyon nehéz időket élünk, és sajnálatosan az a szolgálat, amelyet mi működtetünk, nem tapasztalt semmifajta javulást, tehát egyelőre a kkv finanszírozásának a helyzete továbbra is nehéz. Amellett, hogy ezt elmondtam, azt is ki kell hangsúlyozni, ez egy általánosabb kérdés, hogy érdemes megvizsgálni azokat az eszközöket, amelyek az EU rendelkezésére állnak jelenleg. Tehát hogyan tud az EU segíteni, hogyan tudja támogatni a KKV-k finanszírozását. Vannak ilyen eszközök, például a CIP program, ugye, és van hitelgarancia rendszerünk is, amely KKV-k nagyobb számát eléri, tehát 170 ezer KKV-ről van most szó. Reméljük, hogy a program végére több mint 300 ezer vállalkozáshoz eljutunk. Ennek a rendszernek a felhasználói nagy többségben mikrovállalkozások, 90%-uk mikrovállalkozás. Általánosságban is külön esetet képeznek a mikrovállalkozások, de a tanulmányokban is mindig kiderül, hogy ők küzdenek a legkomolyabb problémákkal, amikor a finanszírozásról van szó, és ugyanígy a nemzetközi válásra is igaz ez. A hitelgarancia rendszer mellett ugye az EBB is rendelkezik KKV hitelekkel, aztán a kockázati tőkepiac is biztosít némi finanszírozást, és így tovább. De a program egyébként nem sokára lezárul, hiszen a programozási időszak vége felé közeledünk. Tapasztalatokat nyilván gyűjtöttünk ezen a területen, és ezekre a tapasztalatokra építve most dolgozunk azon, ugye tudják, hogy a bizottság egy új programot javasolt, tehát a következő időszakra eh, dolgozunk ezeken a programokon, a COSME program ami nagyon szorosan kapcsolódik a CIP programhoz, és aztán a Horizont 2020-ban is vannak fontos elemek, amelyek a finanszírozással foglalkoznak. És hogyha kutatással, innovációval, kutatásról, innovációról beszélünk, akkor fontos megjegyezni azt, hogy nagyon világosan látszik, hogy az innovatív divak a nemzetközi szintéren. Ez általában azért van, mert olyan szegmensben tevékenykednek, eh, ahol a újabb és újabb termékeikkel a nemzetközi piacra ki lehet lépni. Tehát azt hiszem mindannyiunknak fel kell ismerni, hogy vannak ilyen programok, ezeket használni kell, ezeket tekintsük fontos elemeknek a nemzetközi vévállás segítésében. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük Engelbert úrnak, és nem marad más, mint hogy megadjam a kollégáinknak a szót. Lund kezdi. Thank you very much, Mr. Chair. <clears throat> I will be brief. First of... Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek, egy rövid bemutatkozást engedjenek meg, John vagyok. Én a legkisebb szigetről érkeztem, a mediterrán térségből, amely még az Európai Unió része, Málta, ez a sziget. És bizonyára tudják, hogy nálunk a legfontosabb az ipar. Mindenki arra gondol, hogy Máltán az idegenforgalom adja a GDP legnagyobb részét, de a GDP egyötödét az ipar adja, exportorientált nyilván ez az ipar, ipar hiszen szinte nem is létezik belső piac ez rögtön el is vezet oda, hogy milyen fajta ipar létezik Máltán. Ennek a legnagyobb része nem mind azért, KKV-kból áll. Én ipari miniszterként a probléma másik oldalán üldögéltem, és azt kellett valahogy elintéznem, hogy a vállalkozások, azt kellett valahogy elintéznem, hogy a vállalkozások bizalmát megnyerjük. Én azt hiszem, hogy már az a szó, hogy KKV egy misznómer, tehát ezt nem jó így használni, mert az induló vállalkozások, a mikrovállalkozások és a középméretű vállalkozások lehet, hogy ugyanezekkel a problémákkal néznek szembe, de teljesen más módokon tudják ezeket megoldani, vagy kell ezeket megoldani. Tehát képzeljenek el egy gyárat, ahol 249 alkalmazott dolgozik, vagy egy mikrovállalkozást, ahol csak 10, ők teljesen másképp állnak hozzá a problémákhoz, és, problémákhoz, és nyilván a finanszírozás is teljesen más lesz, ugye erről beszélünk ma délután. Egy valami nekem kiderült, és ez pedig a következő. Ugye a bankszektorban felvett hitelekhez mindig a fedezet okozza a problémát. Itt nem arról van szó, hogy a bankok nem hajlandóak hitelezni, hanem arról van szó, hogy a fedezetet nagyon nehéz megszerezni, valami fajta garanciára ugye szükség van. mi megpróbáltuk ezt megoldani, és a következőt tettük. Általában ugye az ipari parkokat állami területekre, földterületekre építik. Én nem tudom, hogy más tagállamokban hogy van ez, de mi végül egyfajta, egy másik e, típusú leasing megállapodást kötöttünk, egy hosszú távú megállapodást, amely 65 évre szólt. Az ipari szereplők így fel tudták használni magát a földterületet, amelyet lézingeltek, fedezetként. Nyilván, hogy a bankok csak akkor hiteleznek, hogyha ez a biztosíték megvan, tehát hogyha a hitelhez valamit fel tudnak ajánlani a cégek fedezetként, hitelgaranciaként. Úgyhogy ezt a kérdést fel lehetne osztani több különböző helyzetre. Az induló vállalkozások hatalmas külön nehézségekkel küzdenek, ugye az ő jelentőségük esetleg még nagyobb is lehet az innovációs aspektus miatt. Tehát ők egy külön kategóriát alkotnak. Én szerintem a kis vállalkozásokat mondjuk 5, 10, 15, 20 és akár 249 alkalmazottal és ugye egy kalap alá vettük, hát eljött az ideje annak, hogy különbözőképpen tekintsük ezeket a vállalkozásokat, mert a problémái különbözőek, és egész egyszerűen nem lehet összevetni őket. Teljesen más egy 249 főt alkalmazó gyár helyzete, mint egy olyan kis vállalkozásé, ahol összesen tíz alkalmazott van. Tehát még egyszer mondom, hogy ez egy hiba, hogy eddig mindent egy kalap alá vettünk, és mindig csak a KKV általános címkét használtuk. Szerintem önálló egységként kellene ezekre a vállalkozásokra tekinteni. Ezt szerettem volna mondani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Mielőtt visszaadom a szót az előadónak, még én saját magamat is felírtam a hozzászólók listájára, mert szeretnék kérdést feltenni az előadóinknak. Az első kérdésem arra vonatkozik, hogy az Európai Unió pénzintézetei hogyan tudnak segíteni. Gondolok én itt az EBB-re, a 13 milliárd euró rendelkezésre álló összegre, a KKV-k számára. Ugye ez egy elméletben szép, ezt tudjuk, de nem tudjuk, hogy a gyakorlatban eljutnak -e ezek a pénzek a kis- és középvállalkozásokhoz. Mekkora összegre van egyáltalán szükség? Hát ugye tudjuk, hogy a válság miatt arról folyik a szó, hogy az EBB finanszírozási kereteit megnövelik, de hát ugyan lehetne gondoskodni arról, hogy a KKV-k tényleg hozzáférnek ehhez a finanszírozáshoz, és különösképpen a nemzetközi vállás esetében. Ez az egyik kérdésem. A második kérdésem a strukturális alapokra vonatkozik. 370 milliárd euró áll rendelkezésre a strukturális alapokon belül. Itt a hangsúly az innovációra helyeződött. Hát talán egy kicsit a nemzetközi vállást is be lehetne ide vonni, ösztönözni a cégeket arra, hogy nemzetközi vásárokra járjanak, javítani az általános feltételeket. Nem tudom, hogy erről mit gondolnak a szakértőink. A harmadik kérdésem pedig a bankokra vonatkozik. Ugye elmondták, hogy zajlik a szerkezetváltás, a Bázel 3-hoz való alkalmazkodás. Az önök véleménye szerint most mástként tekintenek már arra a bankok, hogy milyen hiteleket adnak, vagy mire adnak hitelt. Például Németország esetében környezetvédelmi intézkedések, vagy környezetvédelmi tevékenység esetén könnyű volt, vagy könnyű hitelt kapni, de hogyha valaki nemzetközi vállás projektet indít, akkor nehezebben kap hitelt. Ezek voltak a kérdéseim, és most megadom a szót az előadónak. Köszönöm. Csak néhány megjegyzést tennék. Old. Uh, I'm, I'm drafting for our committee on financing EU SMEs trade and investment. A KKV kereskedelmi és kereskedelmi helyzetének javítására, finanszírozás biztosításáról tárgyaltunk ma délután, nagyon kiváló szakértőket hallgattunk meg, és mindenki másfajta tapasztalatokkal rendelkezik, mást hozott magával. Volt egyrészt két nagy szervezet, az OECD és a Világbank, akiknek a képviselőit meghallgattuk, és aztán meghallgattunk egy európai szintű szervezetet, ennek a képviselőjét, ugye az UEPME, és aztán meghallgattuk az osztrák gazdasági kamara képviselőjét, tehát a nemzeti szintre is elmentünk, és nagyon szépen kiegészítették egymást az elhangzottak, kiegészítette egymást mindaz, amit a szakértők elmondtak. Én tulajdonképpen a problémákat, ahogy így látom, három csoportba tudnám csoportosítani a jól struktúrált vita szerintem ezt a három csoportot követhetné, legalábbis az nagyon hasznos lenne. Megpróbálom tehát ezt a három kategóriát meghatározni. A következőképpen tenném. Az első csoport, vagy első kategória azt a területet fedi le, ahol mi intézményi keretek között tudunk tenni valamit, hogy a KKV-k számára a környezetet javítsuk. Ezt Hendrix úr is említette. Hendrix úr is beszélt arról, hogy talán az EU-nak nem kellene elgondolkodni azon, hogy egy újabb eszközt, egy export-import eszközt létrehoz a megfelelő hitelezési rendszerrel, és hogy talán ez segíthetne talán ez segíteni a nemzetközi válást mind a két irányba. A második terület az már a felügyeleti, illetve jogi lépésekre vonatkozik, hogy egyáltalán kellenek-e ilyenek, ha igen, akkor pedig pontosan milyen típusú felügyeleti vagy egyéb jogi változásokat, változtatásokat kell eszközölni annak érdekében, hogy a KKV-k hozzá tudjanak férni könnyebben a tőkéhez, tehát könnyebben finanszírozáshoz jussanak. A kollégánk nagyon helyesen fogalmazott, hogy hát gyakorlatilag minden olyan üzleti modell, amely fenntartható akar lenni, kell, hogy tőkével rendelkezzen és azon is érdemes elgondozni, hogy vannak-e egyéb ösztönzők, támogató intézkedések, és így tovább, amelyeket konkrétan ennek szentelhetnénk, hogy mondjuk ezt a hitelezési szakadékot lefedjük, áthidaljuk, különösképpen a mikrovállalkozások esetében. Tehát ez az a három kategória, amit szerintem érdemes megvitatnunk. És még egyszer nagy örömmel mondhatom egyébként, hogy még a kezdeti szakaszban is, tehát a jelentésem elkészítésének a kezdeti szakaszában is azt láttam, hogy nagyon hasonló a helyzet, legalábbis az én véleményem is nagyon hasonló volt ahhoz, amelyről itt a szakértők, mint amiről itt a szakértők beszámoltak. Végül, de nem utolsó sorban engedjék meg, hogy elmondjam, hogy én is értem azt, hogy nem minden kis és középvállalkozás egyforma, de a mi helyzetünk könnyítése érdekében azért remélem, hogy nem ugrunk bele hirtelen semmibe, és a meghatározás kapcsán elindított, nem indítunk mindenféle vitát, ami bizonytalanná teszi a helyzetet. Ez egy terminus technikus, és fontos, hogy mindenki tudja, hogy miről beszélünk. Tehát megvan a meghatározás, hogy mit, mi lehet KKV és mi nem. Úgyhogy kérem, hogy maradjunk, ragaszkodjunk ezekhez a technikai kifejezésekhez, és nevezessünk be újabb, egyéb, mindenféle más meghatározást, ami csak bizonytalanságot teremt. Hát én így az elején azt hiszem csak ennyit mondanék. de nagyon üdítő volt ez a bevezető a négy szakértőtől. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most akkor a négy szakértőhöz fordulok. Hallották a bizottság megjegyzéseit, hallották a kollégákat, tehát akkor most kérem őket, hogy reagáljanak erre. Koyito úr, ön szólhat meg először. Uh, thank you, Chair. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Őszintén szólva, Tulajdonképpen nincsenek kiváló gondolataim azt illetően, hogy hogy lehetne ezzel a finanszírozási problémával megbirkózni. De ha figyelembe vesszük a korábbi projekteket, akkor láthatjuk, hogy a KKV-knek a pénzügyi struktúrája, szerkezete nagyon különböző. Ahogy Henrik úr is mondta, tehát tulajdonképpen testre szabottabbá kellene tenni ezeket a lehetőségeket. Dankeschön, Frau Engel. Nagyon szépen köszönjük, Engel asszony. Köszönöm szépen. A, az európai ifiknek, tehát nemzetközi pénzügyi intézményeknek a, fon, a szerepe nagyon fontos, különösen a válság idejében, hiszen a pénzügyi forrásokhoz való forrás a KKV-k eh, nagyon szűkül tehát a meglévő lehetőségeket, például kockázat megosztó lehetőségeket, akkor a pénzügyi közvetítők, az IFIK, és mit tehetnek a kockázati tőke és az alaptőke szempontjából, vagy részvénytőke szempontjából, mind nagyon fontos kérdések. Nem vagyok biztos, mit tesz az EBB, vagy milyen tanácsokat tud adni a bankoknak, vagy a KKV-knek. Mindez nagyon fontos lenne említették az EBB-nek a tőke emelését, tehát hogy ez is egy lehetőség, amely lehetővé tenni, hogy sokkal többet tegyenek, akár csak a 2008-2009-es válság idején tettek az európai magánágazat számára nagyon fontos finanszírozási források voltak. A bankok és a hitelnyújtása a KKV-knak ezzel kapcsolatban említették, hogy ez nagyon magas kockázattal jár, még akkor is, hogyha a nemzetközi piacokra, vagy a feltörekvő piacokra lépnek, annak a kockázatát nagy, magas szinten tekinti, magas szintűnek tekintik a bakok. Aztán az új kiviteli és behozatali lehetőségek, intézményeknek a létrehozását illetően mind olyan kérdés, amivel foglalkoztunk, de nemzeti szinten úgy tűnik, hogy elegendő intézmények van erre, és európai szinten is, tehát a bizottságnak fel kéne mérni, hogy mi létezik máról, ott, és ami hiányzik, az arra pedig álljanak elő ötletekkel és nem feltétlenül kell új intézményeket létrehozni. Tehát a meglévő támogatást kell megerősíteni, és a KKV-ban tudatosítani, hogy vannak ezek. Aztán a jogszabályi lépéseket én említettem, hiszen láthatjuk, hogy többet is lehetne tenni, hogy a KKV-k számára a szabályozó, szabályozó környezetet jobbá tegyék Európában és mi ezzel kapcsolatban tettünk megjegyzéseket. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Kühnelt úr. Köszönöm a kérdéseket. Ausztriában ennek a jelentősége nem olyan nagy, mert van egy támogatási kínálat. Ausztriában a szint jelenleg összehasonlítva az eurózónával elég alacsony, de ami fontos téma, az ismét aláhúzom, az a garanciák, a garanciavállalások, itt több eszköz létezik, viszont biztosítás is, és Ausztriában még ezt is alkalmazzák, úgyhogy a nemzeti támogató helyek viszont biztosítást is élveznek a befektetési alap révén. Ez egy nagyon jó eszköz, és ezt is ki lehetne építeni. És ezért mondtam, hogy jó lenne egy európai garancia alap. Sok finanszírozási eszköz van európai szinten. A 2020-as agendával kapcsolatosan a bizottság a strukturális alapokat is alkalmazná és elősegítené a különböző támogatási eszközöket. A támogatást úgy lehet biztosítani, hogy ezt a hitelt folyamatosan biztosítják, és a garancia az nem feltétlenül áll kapcsolatban a költségvetéssel, attól függően, hogy milyen az ütemezése a strukturális alapoknál a bizottság prioritásokat javasolt, az egyik az innováció, a másik meg a KKV-k területe, és itt a súlypont nál is létezik a befektetési prioritás, új üzleti modellek is szerepel ebben. A bankok kérdése, milyen hitelekről lehet szó, ez megint a garanciákkal függ össze véleményem szerint. Nem is annyira a cél a lényeg, hogy mire használják, hanem a minősítés és a garancia kérdése, a biztosítékok kérdése. Az export támogatási eszközök. Vannak tagállami eszközök, ezeket meg kell nézni, nálunk Ausztriában ez elég is de az nem lehet, hogy a vállalatok Brüsszelben nyújtják be a kérelmeiket, vagy Luxemburgban, nem, a saját országukban kell, hogy ezt megtegyék, és aztán legyen egyfajta viszontbiztosítás, hogy a nemzeti szervezetek is biztosítsák egy részét a kockázatnak. Ez is egy modell. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, és akkor utoljára Hendrik úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Talán reagálnék az ön kérdésére. Azt kérdezte, hogy milyen összeget kellene biztosítani eh, az Európai Befektetési Alapból. Én 30 milliót említettem, de erről senki sem tudja, hogy ez hova kerül. De még ha el is jut a KKV-khoz, akkor sem tudják, hogy a nagyobb összegek kihez jutnak. Igazából nem tudom az ön kérdésének az értelmét. Tehát, hogy biztosítsuk, hogy tényleg eljusson a pénz a KKV-khez, mit javasol erre? Én nem egy technikai szakember vagyok, és nehéz számunkra megoldást javasolni ele a problémára. Tehát én nem vagyok szakember ezen a területen, csak megvizsgáltuk ezt a területet. Aztán az a kérdés, hogy a strukturális alapokat használjuk-e fel. Óvatosan kell lépni, ugyanis a strukturális alapok, alapokat tulajdonképpen most mint egy mindenre jó megoldást alkalmazzák. Ó, mindegyik, majdnem mindegyik főigazgatóság azt mondja, hogy hát a strukturális alapokat használják fel, járjunk el óvatosan ezzel kapcsolatban. Per definíció nem, nem zárjuk ki persze ezt a lehetőséget, de óvatosan kell eljárni, tehát hogy tényleg arra használják a strukturális alapokat, amire őket szánták. És a KKV-k, sok olyan KKV van, ami nem exportál ezen a, ezen a területen. Aztán a KKV-k meghatározását illetően egyetértek azzal, hogy a, amit a máltai képviselő mondott, hiszen mi is pont ezt az üzenetet akartuk közvetíteni. Mindig is azt mondtuk, hogy a mikrovállalkozást nem hasonlíthatjuk össze azokkal a vállalkozásokkal, amelyek 249 alkalmazottat foglalkoztatnak. A különböző vállalkozásokra kell igazítani a megoldásokat. Ez ellentmond a meglévő KKV meghatározásnak vagy definíciónak, a, ugyanis az európai meghatározása a KKV-knek különbséget tesz a mikro, a kis és a közepes vállalkozások között. És a mikrovállalkozásnak a kategóriáját pontosan azért vezették be, mert akkor az európai intézményeknek célzott eszközei lennének rájuk mivel a források korlátozottak, szerintünk a pénzügyi támogatás, vagy másfajta támogatás azokhoz kell, hogy eljusson, akiknek leginkább szüksége van erre, és ezek a legkisebb vállalkozások. A bizottság hozzászólását illetően elismételhetem azt a nemrégi közleményt, amely a kisvállalkozásokkal foglalkozik a bizottság itt figyelembe vette az üzleti vállalkozásoknak, a képviselői képviselőinek a javaslatát. És mi most együttműködünk a bizottságnakkal ennek a közleménynek a megvalósításában. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Kíván még egyszer szólni, Engelbrecht kollega? Igen, nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Szeretném hangsúlyozni azt, amit Küle úr is elmondott, amikor az új intézményekről beszélünk, amelyek biztosítják a rövidtávú exportfinanszírozást, azt hiszem, hogy előnynek tartjuk, hogy vannak ilyen intézmények a régi tagállamokban, amelyek már működnek, úgyhogy próbáljuk meg a meglévő rendszert hasznosítani, ha már van. Az persze az állami segítségnyújtással is kapcsolatos, ezt jelenleg vizsgálja a biztos úr, és lehet, hogy lesznek változások, de hát ez egy sokkal ö, ö, specifikusabb kérdés, mint az intézmények kérdése. Másodszorban, amikor arról beszélünk, hogy a kölcsönök hitelek hogyan alakulhatnak a KKV-k számára. Az Európai Befektetési Bank jól ellenőrzi ezt, hogy mennyi ösztönzőt építünk bele a megállapodásba, ettől függ nyilvánvalóan az egyes bankoknál a helyzet. Lehetne ez jobb is, de úgy tűnik, hogy azért ez működik, és nagy az érdeklődés is ez most már csak kapacitás kérdésem banki oldalon. Végül pedig a KKV definíciót illetően nem akarok én ehhez semmit hozzátenni. Bizottság ezt vizsgálja jelenleg, van egy külső szakértő, aki ezzel foglalkozik, de természetesen egyetértek a szakértőkkel, akik azt mondják, hogy ez egy nagyon széles spektrum, de hát azért ezen belül nagyon különböző ö, eszközökkel kell ö, működnünk a különböző kategóriák számára. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönöm. Az előadót kérdezem, hogy kíván-e még szólni. Igen, csak nagyon röviden, csak köszönetet szeretnék mondani minden szakértőnek, a biztos úrnak, illetve a bizottság képviselőinek, aki részt vett a vitában, és azt hiszem, ezt már mondtam, hogy nagyon frissítő és reveláló volt mindezt hallani, és reméljük, hogy ez jó megoldást is fog hozni a végső tervezet megfogalmazásához. És hát szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak, hogy segített megszervezni nekünk ezt a meghallgatást. Véleményem szerint nagyon sikeres volt ez a munka. Köszönöm, és hát töltsék kellemesen a nap fennmaradó részét. Köszönöm előadó úr. És akkor én is szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek ismételten. Örülök, hogy eljöttek, hogy vállalták, mindezt köszönjük. Köszönöm a titkárságnak és a szervező munkát, és hát még egyszer köszönöm a szakértőknek a munkáját, hogy nyitott ö, ö, füleket találtunk, náluk, és hát hogyha elképzeléseik vannak önöknek a jövőben arról, hogy hogyan tudjuk a tőkéhez való hozzáférés feltételeit javítani, akkor küldjék el nekünk mindezt a javas, küldjék el ezeket a javaslatokat, sokat segítenek vele. Köszönöm szépen. Akkor most megszakítom az ülést 18 óráig, és akkor lesz velünk te Gukt biztos úr, aki az aktával kapcsolatban közöl majd velünk egy állásfoglalást. Köszönöm.

Köszönöm. Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann begrüße ich Sie alle wieder. Nos, akkor eh, következzen az ülésünk utolsó napi rendi pontja, eh, ahogy ebben meg is állapodtunk, és most lehetőségünk lesz arra, hogy meghallgassuk a biztos úr, Degu biztos úr eh, statementjét az aktáról, és ezt követően legalábbis ebben állapodtunk meg a frakciókkal, hogy mindegyik frakció képviselője egy állásfoglalást mondhat a e hallottakkal kapcsolatban. Öné a szó, biztos úr. Elnök úr, tisztelt képviselők, nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak, és szólhatok erről a rendkívül fontos döntésről Holnap nagyon fontos választás következik. Az első az, az alapvető jogokkal függ össze, a másik pedig a nemzetközi a szellemi tulajdoni jogok megvazsolósulása a világon. Mint tudják, a bizottság megkérte, felkérte az Európai Bíróságot, hogy mondjam véleményt arról, hogy a hamisítás elleni kereskedelmi egyezmény összeegyeztethető-e a szerződéssel, illetve az alapvető jogok kartájával és eh, én eh, életem során mindig is támogattam az emberi jogokat és az alapvető jogokat. Véleményem szerint semmi félnivaló nincs ennek az egyezménynek a kapcsán. Ettől az akta az nem intéz támadást a eh, jogok és a szabadságjogok ellen. Ezért nem szükséges egyetlen egy részét sem módosítani az AKI kommunitéren, ami most jogszerű az Európai Unióban, az jogszerű marad akkor is, ha ratifikálásra kerül az akta, és ami ma nem jogszerű, az nem lesz holnap sem az. De tudom, hogy néhányan más véleményen vannak. Ezért az Európai Bizottság az aktát az Európai Bíróság elé vitte, ugyanis ezeket a jogokat és szabadságjogokat helyesen kell tudni értelmezni. Holnap az önök szavazatának egy része arra vonatkozik, hogy helyes döntés volt-e az, hogy az Európai Bírósághoz fordultunk. Dönthetnek úgy, hogy a parlament sietteti ennek a megállapodásnak az elítelés, elítélését, de az is fontos, hogy meghallgassuk a bíróságot, és utána hozzuk meg a döntésünket a tények teljes ismeretének birtokában. Én nem akarom azt, hogy a, a bíróság legyen a kormány nem erről van szó, nem bírói kormányzásról beszélünk, de mivel itt az alapvető jogok értelmezéséről van szó, itt érdemes hivatkozni a bíróság szerepére. Tudom, hogy tavaly a zöldek ugyanezt kérték az aktával kapcsolatban, és most már nem támogatják ezt a lépést, holott a napirenden szereplő kérdések tavaly is ugyanazok voltak, mint ma. A az önök döntésének második része az a megállapodás tartalmával kapcsolatos. A szellemi tulajdon jogok védelme és ennek a megvalósítása. Gazdasági válságban vagyunk. Ha Európa sikeres gazdaságra törekszik, akkor olyan vállalatokra van szüksége, amely versenyképesek, és nagyon magas szintű termékeket tudnak előállítani, és munkahelyeket tudnak teremteni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a szellemi tulajdonjogok védelmet élvezzenek, törvénye által szabályozott védelme. Tehát választhatnak, hogy hogyan szavazzanak. Azt hiszem, hogy figyelembe kell vennük azt, hogy milyen jelzést adunk a világnak a szavazással, illetve mi lesz ennek a az értelmezésre. Hát, tisztelt képviselők, ha kételjeik vannak, akkor azért vagyok itt, hogy halasszák el az aktáról való döntést, hogyha negatív lesz a szavazat, mielőtt meghozza döntését az Európai Bíróság, a bizottság továbbra is folytatni fogja a jelenlegi folyamatot a bíróság előtt, ugyanúgy, mert hogy jogunkban áll ezt megtenni a negatív szavazat, nem fogja megállítani a folyamatot az Európai Bíróság előtt. Akkor, hogyha bíróság úgy dönt, hogy ez nem egyeztethető össze a szerződéssel, akkor lehet erre visszatérni, de én azt remélem, hogy a bíróság az aktát teljes mértékben összeegyeztethetőnek tartja majd a szerződésekkel. Éppen ezért ebben az esetben, és próbálok pontosan fogalmazni, két dolgot szándékozunk tenni először is. Megnézem, hogyan lehet javasolni néhány tisztázandó pontot. Például, hogy hogyan valósítható meg mindez a digitális környezetben. Megnézhetjük ezt annak a vitának a fényében, amit önök folytatnak jogszabályalkotási javaslatokról, amelyeket az Európai Bíróság terjeszt majd a tanács és a bizottság elé, vagy például tisztáznunk kell azt, hogy mit is jelent a I am also open to a discussion on a kereskedelmi méret és éppen ezért nagyon fontos, hogy megbirkózzunk ezekkel a kihívásokkal a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban. Ez egy új kihívás a klasszikus megközelítéshez képest. És ez a vita nem inkább a, a, az anyagi joggal kell, hogy kapcsolatos legyen, és nem az aktával. Ezek nagyon fontos elvek arra, és magyarázatok, hogy jobban tudnánk dönteni az aktáról, hogyha világosan látnánk azt, hogy az európai nemzetközi, európai szellemi jogi rendszer milyen irányba halad. Másodszorban, hogyha beazonosítattuk és megvitattuk a tisztázandó pontokat, akkor szeretnék egy második kéréssel fordulni az Európai Parlamenthez, hogy a parlament hogy ez a parlament, vagy a következő fog erről dönteni, ez önökön múlik. De én azt hiszem, hogy nekünk tisztelettel kell viseltetnünk az egyéni szabadság iránt mindannyiunknak. Tudom azt is, hogy a szabadsághoz kell egy keret egy ilyen sokszínű társaságban. Senki sem szabad, hogyha a szabadságjogok abszolútak ez egy nagyon törékeny egyensúly, amire mindannyiunknak ő vigyázni kell. És én remélem, hogy ezt szem előtt tartják majd, amikor szavaznak, és nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, elnök úr. Nagyon szépen köszönjük, biztos úr, köszönjük ezeket a világos szavakat, ezt a világos üzenetet. Mint megbeszéltük, most a frakciók lehetőséget kapnak arra, hogy reagáljanak az elhangzottakra fél hétig van időnk, tehát ne beszéljenek túlságosan sokat, hogy mindenkinek azonos esélyeik legyenek a szólásra. Az Európai Néppárt a legnagyobb frakció, éppen ezért őket illeti az első hozzászólás joga. Köszönöm szépen, biztos úr. Valóban vannak aggályok hogyha valaki azt arra nem jött még eddig rá, akkor süket és vak. Nem hiszem, hogy a bizottság elekedtett, hogy ezeket az aggályokat elosszassa. Én hallom, hogy ön mit mond, értem, hogy ön mit mond, és látom a hajlandóságot, de jóval korábban kellett volna ezt a vitát megtartanunk de ma itt tart, tartunk, és holnap szavazunk az aktáról. És a kérdés az, hogy azonnal visszautasítjuk, vagy pedig adjunk még neki időt. Azt hiszem, hogy önnek igaza van olyan értelemben, hogy most nagyon nehéz lenne a jóvágyásunkról biztosítani az aktát. És például az én módosítóim és én nem tudok e, e, emellett szavazni, de ez nem azt jelenti, hogy a logikus választ vissza kellene e, utasítani. Az akta visszautasítása nagyon sok aktával kapcsolatos aggályt eloszlat, de igazán nem törődne az igazi problémával hiszen mindannyiunkat azért választottak meg, hogy az állampolgárokat képviseljük, és foglalkozzunk a hamisított árok alapproblémájával. Épp ezért azt hiszem, hogy a legjobb megoldás az lenne, hogyha szavazunk, hogyha el, hogy, vagy hogy halasszuk el a szavazást, várjuk a bíróságnak a válaszát, és a bizottság a felszabaduló időt használja arra, hogy foglalkozanak az állampolgárok aggájaival és a kollégák aggájaival. Hiszen nem akarjuk a beteget megölni, hanem inkább kezelni szeretnénk, és azt hiszem, hogy ez a megfelelő módja. Köszönöm szépen, hogy ilyen világosan fejezte ki a, véleményét, és hogy jól használta fel a hozzászólási odat. A szociáldemokratákat David Martin képviseli. A szoci szocialisták nevében szeretném világosá tenni, hogy frakcióként az akta céljait nem kritizálják a szocialisták, hisz elfogadjuk a bizottságnak az érveit arról, hogy Európa gazdasági érdekei függenek a szellemi tulajdonjogok kezelésétől. De elutasítjuk az aktát három fő ok miatt, ugyanis, ahogy mi látjuk, az akta talán szándékosan vagy nem, az interneti szolgáltatókat arra kényszeríti, hogy ellenőrizzék az internetet. Második, és örülök, hogy a bizottság ezt elismerte, tehát, hogy az akta szerződésben a kereskedelmi méretet nem határozták meg megfelelően, és ez veszélyes. Harmadik pedig a szankciók, amelyek az aktában benne vannak a, a szerzői jog megsértését illetően nem arányosak. Ezek az okai, amiért visszautasítom, elutasítom az aktát. A kérdés az, hogy most elhalasszuk-e a szavazást, hogy várjunk a, a bíróság válaszára. Nyilvánvalóan akik támogatják az aktát, azok szeretnék de hogyha ellene vagyok az aktának, akkor nem látom annak okát, hogy várjunk a bíróság döntésére. És csak késlekedés látnánk a politikai döntésünket illetően. Ugyanis az akta az nem, az, az egy politikai választás. Tehát a, be, a bizottságnak alternatív mechanizmusokat kellene tartani, találni a probléma megoldására. Köszönöm. Akkor a liberálisok később következnek, most előbb a zöldeknek adom meg a szót. Thank you. Um, it is... Köszönöm szépen, valóban eh, a zöldek a ratifikációs eh, eh, folyamat előtt már kérte, hogy hogy ezt utasítsák el, de nem találkoztunk tömeg, támogatással a bírósághoz benyújtott bizottsági kérdés nagyon általános, és a frakciónk és az ipari bizottságban való szavazás és a a, a, a többség azt mutatta, hogy, hogy Mártin úrnak a véleménye mellett állnak. És sajnálom, hogy a bizottság nem tudott ilyenfajta vélesztést hozni mi itt a demokratikus folyamatról beszélünk, és egyet ülünk tényleg Fjellner úrral, hogy meg kell hallgatnunk az állampolgárokat, és ezért el kell utasítanunk az aktát. És a bizottságnak ezt el kellene fogadnia. Dankeschön, dann gebe ich der ECR-Gruppe das Wort. Köszönöm, az ECR csoport következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm biztos úr is, hogy eljött. Önnek is, hát igen, meg kell hallgatni az állampolgárainkat. Szerintem ezt sokan megtettük. Én is meghallgattam az hivatalomhoz érkezett panaszokat, és valóban a legtöbben a saját választópolgáraim voltak a akik panaszkodtak, e-maileket is kaptam, az üzleti oldalról is, a szakszervezetek képviselői is elmondták egyébként azt, hogy számukra ez nagyon fontos, és hogy ezért támogassuk ezt. Vannak, akik pedig úgy gondolják, hogy a világnak vége lesz, hogyha ezt most megszavazzuk. Tehát ezért valóban meg kéne valahogy egy kicsit rendet kellene vágni ebben a helyzetben, és ebben a szakbizottságban az elmúlt évben a viták során, a bizottságnak fetett kérdések során, ugye én is egyéni és közös kérdéseket is benyújtottam kollégákkal, azt hiszem, hogy tükröztük ezeket az aggályokat, a választóink aggályait. A választók azt kérték, hogy ezeket az aggályokat közvetítsük a bizottság felé és más felé is. Tehát szerintem elegendő időt fordítottunk erre, és sajnálom egy kicsit, hogy a néppárt visszavonja az érveit, a módosítóit, amelyek a szavazás mellett szóltak. Én abban reménykedtem, hogy egy kompromisszumot sikerül elérni. De engem még mindig érdekel a bíróság véleménye is, azt viszont nem tudom, hogy most minek rohanjunk előre, és ezt az egészet szüntessük meg. Tehát miért szavazzuk le? Hát én arra vagyok kíváncsi, hogy a bíróság vajon foglalkozik-e azokkal az aggályokkal, amelyeket az emberek vetettek fel, és itt a képviselők elmondtak, és ahogy a zöld képviselő kollégám is mondta, hogy mindenki utal a bíróságra, mi azt kértük, hogy ezt az, ezzel az ügyel foglalkozzon a bíróság, és akkor közben most játék közben mozga, moz, megváltoztatjuk a játékszabályokat. Én beadtam egy módosítót, hogy ki toljuk rébb ezt a döntést, és hallgassuk meg a bíróság véleményét. De hadd fogalmazok nagyon világosan, én még a mostani szakaszban sincs, sem vagyok olyan helyzetben, hogy világosan mindent értek, meg vannak még mindig az aggájaink. Nem értek feltétlen egyet másoknak az aggájaival, hogy például az internetszolgáltatókat itt most rendőrökké minősítjük át. Itt az értelmezésről van szó. Attól függ, hogy hogy értelmezzük a szöveget, illetve hogy fogják ezt majd a bíróságok, illetve a szerződés aláírói értelmezni. Nem lehet ez különböző, mindenütt egyformán kellene. De hát, hogyha észszerűek akarunk lenni, akkor én hadd mondjam mindenkinek, hogy kérem szavazzák meg az én módosítómat, halasszuk el egy kicsit ezt a döntést, nem kell rohanni, és hogyha mondjuk minket nem nyugtat meg a bíróság véleménye, akkor még mindig léphetünk, tehát azok, akik ezt a, lehet, hogy azok, akik szeretnék leszavazni ezt az egészet, kapnának némi muníciót a bíróság döntéséből, azt is felhasználhatják. Hogyha nem így lesz, hát akkor is el tudjuk dönteni majd parlamentként, hogy igent vagy nemet mondunk, Úgyhogy én erre kérném a kollégákat, hogy ne siessünk sehova, ne kapkodjunk, várjuk meg a bíróság véleményét, és akkor mi is tájékozottabb döntést tudunk hozni. Pont az egyik oka annak, hogy az Európai Bizottság a bírósághoz utalta ezt az ügyet, az volt, hogy ekkora felhördülést keltett az ügy, és hogy a képparlamenti képviselőkön keresztül a választóink követelték ezt, és mi tényleg azt mondtuk, hogy igen, a hatalmunkkal, a jogkörünkkel élünk, döntsön a bíróság. Nagyon szépen köszönöm. A liberálisok akkor kérdezem, hogy most készek-e már, vagy bevetésre készek-e? Köszönöm elnök úr, Magyar Rinaldi úr. Mi eredetileg ugye azt támogattuk, hogy a parlament kérje, hogy forduljunk a bírósághoz. Ezt ugye szerettük volna világosan elmondani, és még a bizottságnál sokkal több és részletesebb kérésünk fogalmazódott meg. Erről a szakbizottságban ugye szavaztunk, elvesztettük, a, elvesztettük ezt a szavazást a liberális frakció szándékaihoz képest legalábbis. Én most, hogyha azon gondolkodom, hogy ugye várjunk-e a szavazással vagy sem, Martin úr jelentéséről van ugye szó. Figyelembe veszem a közvélemény állapotát, illetve ezt az eszmecserét, hát gyakorlatilag se vége, se hossza. Rengeteg ülés, szakbizottsági ülés, plenáris ülés, rengeteg-rengeteg helyen megvitattuk ezt, kooperatív volt mindenki tényleg, tehát azért az együttműködés az megvolt, soha nem panaszkodott senki arról, hogy a bizottságban, hogy nincs átláthatóság, és így tovább. Tehát most azért már nagyon sok elemet ismerünk. Tehát, hogy most megnézzük, hogy mennyire intenzív ez a vita, vagy mennyire érett szintre jutott, hogyha ezen gondolkozom, hogy most akkor megvárjuk a bíróság döntését, vagy semmi, nem hiszem, hogyha megvárjuk ezt a döntést, akkor ez sokkal többet, még további kérdéseket tisztázhat. Sőt, épp az ellenkezőjét gondolom, ez a parlament gyengeségének a bizonyítéka lenne, hogyha mi várnánk a jövőképünk hiányának a bizonyítéka lenne, hogyha mi most valaki másra várnánk. Nem, vállalni kell a felelősséget, tessék ezt a csomót átvágni, meg kell oldani a helyzetet. A saját frakciómat ismerik, én ismerem az árnyék előadók álláspontját, a több másik bizottságokban is ők is elmondták a véleményüket az aktáról, és ezt az álláspontot több ülésen megbeszéltük a liberális frakción belül, és hát ezt egyébként egy sajtótájékoztatón is megerősítette a frakció elnöke, nekünk semmi más kötelességünk nincs, mint hogy holnap tényleg érdemi véleményt mondjunk a Marti jelentésről. Köszönöm. Dankeschön, und jetzt gebe ich der GUE. Köszönöm, és akkor most a GUE kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr, hogy eljött, és elmagyarázta még egyszer az álláspontját. Egy dolog pozitív az aktával kapcsolatban, az, hogy nagyon komoly vitát eredményez az Unióban és azon túl, és mindannyian emlékezni kell arra, hogy az Európai Parlament nyitotta meg az utat a nyilvános vita előtt, és elindította és kérte, hogy folyjon ez a vita az egyezmény tartalmáról, és a sors iróniája, hogy az akta most a demokrácia és az önkéntes munka győzelmét jelentheti, és számos digitális mozgalom jogának védelmét, amikor a demokratikus jogok kiszélesednek. Az Európai Uniós szerződések azt mondják, hogy a parlament képviseli őket, az európai polgárokat. Holnap az én frakcióm, a GUE, a többség nevében, az európai polgárok többségének a nevében jár el, amikor elutasítjuk az aktát, ahogy tettük, kezdettől fogva, és mindenek előtt a tartalmáért, úgyhogy most nem érdemes megvárni az Európai Bíróság véleményét az egyes paragrafusokkal kapcsolatosan, hanem ez politikai döntés ideje egy olyan egyezményről, amelynek a tartalma megközelítése egyértelműen ellene van annak a egy olyan szabályozás, amit nem akarnak az emberek. Több oldalú, de az akta kísérlet volt arra, hogy a kevesek ellenőrizzék a többséget. Nagyon sok workshopra került sor, és hát ön is volt már, részt vett ezeken a workshopokon, és hangsúlyozásra kerültek már többször ezek az érvek. És szeretném felhívni a kollégák figyelmét, hogy véget kell vetni ennek a végtelen történetnek, és holnap ö, ö, történjen meg a szavazás, aztán mi hamarabb a plenárisra. Ja, hát danke schön, damit sind... Vagy köszönöm szépen, és akkor ezzel a politikai frakciók állásfoglalásait hallottuk a biztos úr statementjével kapcsolatosan, és akkor, ahogy megállapodtunk, ezzel ezt be is fejezzük. Köszönöm szépen mindannyiuknak és a kollégáknak, akik eljöttek, hogy képet kaphassanak, és elmondhassák, hogy hogyan fognak szavazni holnap. Akkor nagyon remélem, hogy holnap felelős döntést tudunk hozni. Köszönöm szépen, szép estét, és holnap találkozunk.